Dear colleagues, I, I don't think we should... Kedves kollégák, szerintem nem érdemes tovább várni, nyilván érkeznek még egy néhányan, de nem halaszthatjuk el a kezdetet. Üdvözlök mindenkinek! Ez egy közös együttes ülés a REGI és a KOTER szakbizottság között, ugye a régiók, szak, régiók bizottsága nevében a KOTER, és ezért jöttünk itt össze Együttesen elnöklünk Marek Koznyak és én. Együtt fogjuk tehát az elnöki szerepet felvállalni. Az együttes ülésünk során négy nagy témát vetünk fel, ezek a legfontosabb alapjai a kohéziós politika új szabályozási keretének 2020-ig az egyik a többszintű kormányzás partnerség, abban bízunk egyébként, hogy számosan hozzászólnak majd a magatartási kódexhez is ebben az összefüggésben. Másrészt egy tematikus koncentrációt folytatunk, a területi dimenziót vizsgáljuk a kohéziós politikában, illetőleg a közös stratégiai keretet. Ez egy plusz új eszköz, amelyel javítani szeretnénk a következő években ezt a politikát. Nem akartam megismételni, de mégis megismétlem, hogy egy kritikus vagy nagyon fontos pillanatban került sor erre az ülésre az Európai Parlamentben. Éppen tárgyalunk az Európai Tanácssal, társjogalkotóként tárgyalunk az új szabályozási keretről a jövőbeli politika vonatkozásában. Parlamentként egyébként részt veszünk olyan intézményként ebben a munkában, amely akár, akár vétót is alkalmazhat, vagy véleményt írhat a több éves keret kapcsán, és a tárgyalásoknak két vonala van pillanatnyilag, ezek döntő jelentőségűek a kohéziós politikai jövőbeli alakját illetően, alakulását illetően. Parlamentben az európai integráció története során először vagyunk olyan helyzetben, amely lehetővé teszíti, hogy nagyobb felelősséget vállaljunk a jövőbeli politika érdekében, vagyis eredeti, eredeti jogalkotási folyamatban vagyunk. A kohézióval kapcsolatban egyenlő szerepet játszik az Európai Parlament és az Európai Tanács, éppen ezért tényleges tárgyalásokról van szó, ezért eh, kemény feladat, hogy megtaláljuk a kompromisszumokat, amelyekre szükség van a politika érdekében, de ez egy nagy kihívás természetesen, és fontos számunkra. Nyilván el tudják képzelni, hogy eh, parlamenti képviselőként, és hát a régiók bizottsága tagjai is hasonló szerepben jutnak, mi természetesen a partnerség fő védelmezői vagyunk ebben a politikában. Azt gondolom, hogy ez egy döntő jelentőségű mozzanata ennek a területnek. Itt a demokratikus legitimációt is említhetném a politikában, de a hatékonyság, az eredményesség szempontjából is nagyon fontos ez. Aztán beszélni kell még a rugalmasságról, amely lehetővé teszi, hogy a célokat átültessük a gyakorlatba, amelyeket az Euró 2020-as célok tartalmaznak. És eh, a befektetés, beruházás témája nagyon fontos. Eh, a városok, eh, az egyéb közösségek, a régiók kapcsán ennek nagy szerepe van ennek a rugalmasságnak, így a területi igényeknek jobban eleget tudunk tenni, és a lehetőséget jobban ki tudjuk használni. Aztán valamennyien támogatjuk a jobb pénzköltést, a jobb beruházást, így is mondhatnám. Tehát egy jobb keretet szeretnénk biztosítani a politika számára, nagyon röviden a négy téma, amit kiválasztottunk a mai vitára a többszintű kormányzás kapcsán. Szeretném elmondani, hogy mindig is élenjárók voltunk a megerősített partnerség elvének gyakorlásában ezen a politikai területen Természetesen most is vannak már partneri kapcsolataink, partnerséget most is gyakorlunk, tehát ez nem teljesen új dolog, de itt megint csak az európai elvek átültetésének hatékonyságát kell kiemelni, ennek jelentkeznie kell a szabályozásban, és ez megvéd bennünket attól, hogy a jövőben túl sok hibát kövessünk el ezen a területen, és nagyobb szerepet kívánunk adni a helyi és regionális testületeknek egyfajta partnerségi megállapodást kívánunk kötni. Nem csak egy szerződésről beszélek az, hanem úgy általában egy megállapodásról. Ez egy speciális, különleges kapcsolatot jelent a helyi hatóságok és a kormány között, hiszen egy kormány felel a programért, a szakpolitikai vetületért. Éppen ezért alaposan meg kell határozni egy listát, amely a fontos, releváns idevágó partnereket tartalmazza, ami a tematikai koncentrációt illeti, a kezdetektől fogva, el kell, hogy mondjam, a parlamentben nagyon támogattuk, hogy összhangba hozzuk a kohéziós politikát az európai stratégiával, az Euro 2020-szal. Mi ezt a politikát támogatni akarjuk, hozzá akarunk járulni, mérhető módon akarjuk segíteni ezt a politikát, hogy az intelligens, a befogadó és fenntartható növekedést segítsük elő. Másrészt viszont látjuk azt is, hogy ez csak akkor tud működni, hogyha kellő rugalmassággal rendelkezünk, eh, amit megadunk a régióknak, az önkormányzatoknak, hogy elfogadják a rájuk vonatkozó programokat, és figyelembe vegyék a sajátosságaikat. És azt gondolom, ezért is tárgyalunk, eh, ebben kemények vagyunk, aztán a területi dimenziót is meg kell említeni, egy sor változás következik a szabályozásban, a rendeletben. A politikai architektúrát, a rendszert kell megfelelően kialakítani, ráhangolni erre a területi vetületre. Nagyon komolyan vesszük a vidéki és a városi dimenzió kapcsolatát mindenképpen vizsgálni szeretnénk itt. Itt új eszközöket is szeretnénk eh, a fejlesztés területén az IT, és a jobb koordináció az, ami még ide tartozik, a politik, szakpolitikai programok, stb. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni fokozottabban a jövőben. Aztán nagyon támogatjuk a megerősített, jobban látható, pénzügyileg jobban aláhúzott területi együttműködést egész Európát átölelően aztán itt van a közös stratégiai keret, ami megjelenik a politikákat támogató eszközként, mivel van egy közös rendelet, egy szabályozás, amely egy csokort, egy szabályozási csokrot alkot, és egyfajta konzisztenciát, koherenciát kínál az öt alap alkalmazása során, ami szerepel az európai költségvetésben, szinergiahatásokat szeretnénk kihasználni ezáltal, hogyan tudunk intelligensen dolgozni az öt alap figyelembevételével. Ez a közös stratégiai keret, amit tartalmaz. Ezek lennének a bevezető szavaim, most pedig megkérem a Koter elnökét, Vosnyek urat. Ez, Thank you very much. Uh, it's a great... Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy eljöhettem társelnökként erre az ülésre lengyelül fogok beszélni. Éppen ezért arra kérem önöket, hogy vegyék igénybe a fejhallgatókat, amennyiben. Még eddig nem tették meg. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon Örülök, hogy a regi szakbizottság képviselőivel találkozhatunk, és mindenki jelen van, remélem, akinek fontos a kohéziós politika, és egy olyan időpontban találkozunk, amelyik nagyon fontos. Most folynak a tárgyalások a keretfeltételekről, amelyeket a költségvetésben szeretnénk biztosítani. A költségvetés lesz a legnagyobb hatással a jövőnkre természetesen. Ha a költségvetés nem felel meg a kohéziós politikának, akkor el kell, hogy mondjam, az összes ránk vonatkozó szabályt nagyon nehéz lesz átültetni a gyakorlatba. A kohéziós politika jövőjét ezután ki kell javítani. Itt vannak bizonyos félelmeink, ezért a régiók bizottságaként szeretnénk részt venni a tárgyalásokon, mert meggyőződésünk, hogy a kohéziós politika az Európai Unió szempontjából különös jelentőséggel bír. Szeretném felhívni Európa versenyképességére a figyelmet. Ehhez egy erős kohéziós politika kell, és ez kifejezése jut egyébként az Euró 2020-as stratégiában is. A régiók bizottsága elkészítette a saját véleményét, le is adta az egyes alapokkal kapcsolatban. Vinatnyilag előkészítünk még egy jelentést a közös keretfeltételekről. Én vagyok a fő előadó ezen a területen és abban bízom, hogy a véleményünket elfogadja a régiók bizottsága a plenáris ülésen, a novemberi plenáris ülésről van szó. Tudatában vagyunk annak, hogy az eddig általunk előkészített véleményeket át kell majd dolgozni, kísérletet kell tenni arra, hogy reflektáljunk, hogy összeszedjük a gondolatainkat még egyszer, és az eddigi kérdések, amelyek felmerültek, de nem sikerült a javaslatokban megjeleníteni őket, nos ezeket újra gondoljuk, és újra megfogalmazzuk, abban bízunk, hogy januárban aztán az új kohéziós politikával kapcsolatos véleményünket véglegesíteni tudjuk, és el tudjuk fogadni, és majd akkor előterjesztjük a tanácsnak. Természetesen a kollégáimmal felkészültünk a mai találkozóra, a parlament véleményeit és konkrétan az idevágó szakbizottság véleményeit is elemeztük, egy táblázatot készítettünk, ez 11 oldalas táblázat lett aztán, és el kell, hogy mondjam, hogy szinte valamennyi kérdésben egyetértünk, apró beltérésekkel, abban bízom, hogy ennek ellenére le tudjuk vonni a következtetéseket, és hasznosítani tudjuk ezeket, olyan értelemben, hogy a mi véleményünket is figyelembe veszik. Meggyőződésem ezért, hogy a javaslatainkat közvetlenül eljuttatjuk az előadókhoz, illetőleg a szakbizottság elnökének, Örülünk annak, hogy eh, meghallgatnak itt bennünket, hiszen fontos, hogy eh, erős partnerünk legyen a tárgyalások során. Mi az, amire én szeretném felhívni a figyelmet? A régiók bizottsága, és gondolom ez magától értetődő, hogy a szempontjából tehát a kohéziós politika nagyon fontos. Egyetlen olyan hangot sem hallottam a régiók bizottságában, amely ezt kétségbe vonná, vagy amelyik azt mondaná, hogy a, kő, hogy a kiadásokat ezen a területen csökkentsük a jövőben. Ez abból indul ki természetesen, hogy egész Európában a régióknak joguk, hogy továbbfejlődjenek, ezért annyira fontos a kohéziós politika. Éppen ezért támogatjuk azokat a régiókat is, amelyek egy átmeneti szakaszban vannak, amelyek az elmúlt években továbbfejlődtek, és ahol a GDP, egyfőre első GDP némileg megemelkedett, és eh, a 75 és 90 százalék között van az átlaghoz képest. Tudatában vagyunk annak, hogy a régiók országoknak támogatást kell juttatni, ez ebben az esetben is, hiszen nem fordulhat elő, hogy az elért siker ahhoz vezet, hogy kevesebb támogatást kapjanak az említett régiók. Ugyanennyire fontos, szinte már hagyomány a régiók bizottságában, hogy a több szintű kormányzás mellett tesszük le a varast, és az elmúlt időszakban a Kóter egyik albizottsági ülésén elfogadtunk egy magatartási kódexet, és ezt majd a plenáris ülésen bemutatjuk a régiók bizottságában, és ott szavazunk róla. Nagyon fontos itt felhívni a figyelmet arra, hogy a régiók bizottságának a hangját hallassuk, és az egész választási ciklus alatt megfelelően figyeljenek ránk. Az Euro 20 stratégia is rendkívül fontos. Tudjuk azt, hogy a tematikus orientáció itt fontos. A tárgyalások során itt is szeretnénk elmondani a véleményünket, mindenek előtt, amikor a forrás elosztásról van szó. Biztos, hogy kompromisszumot kell majd kötni ezen a területen, de egyfajta rugalmasságra is szükség van, amikor a projektek végrehajtására, a programok végrehajtására kerül sor a régiók szintjén. Ami engem illet, én is egy régió vezetője vagyok, és számunkra fontos ez a terület, a gyak, saját gyakorlatomból is látom, szükség van a rugalmasságra, hogy a jövő elvárásaihoz alkalmazkodni tudjunk. A programoknak meg kell felelniük az igényeinknek és az adottságainknak, mert csak ebben az esetben tudjuk a versenyképességi előnyénket kihasználni. Nem szabad túl szigorú, túl feszes fűzőt alkalmaznunk. A régiók bizottságának véleménye elég egyértelmű, amikor a makroökonomiai, makrogazdasági körülményekről beszélünk, mindnek előtt, amikor a kohéziós politika és a növekedési és stabilizációs paktum viszonyáról van szó, attól tartunk, hogyha túlságos erős kötődés alakul ki a makroökonómiai adottságokkal, akkor a régiók szintjén a végrehajtás során nem kapunk lehetőséget arra, hogy a kívánatos módon fejlődjünk tovább. A túlszoros kapcsolódás, összekapcsolás ezen a területen nem túl szerencsés véleményünk szerint. Egyébként pedig a programozási folyamat stabilitása egy másik fontos pontunk, Mindenek előtt abban bízunk, hogy a gazdasági helyzet a programok előkészítése során vizsgálat alá kerül. Tehát az európai szemeszter hatásai, ha túl erősek lennének a programozásra, akkor ez számunkra nehézséget is jelenthetne. Ebben az esetben a tervezési biztonság nem alakulna ki, olyan mértékben, ahogyan mi ezt szeretnénk, és ez egy instabil helyzethez vezetne, amelyben nagyon nehéz működnünk. Egyébként pedig a tartalékok esetében nem támogatjuk a díjazás rendszerét, mert ez ahhoz vezethetne, hogy a célokat átalakítanák, ez azt vezetne, hogy alacsony szintű célokat határozzanak meg, hogy tartalékot képezzen valaki, és ezért aztán itt szkeptikusak vagyunk. Ami pedig az egyszerűsítést illeti most a végén, egy szervezet szempontjából ez egy fontos dolog, főleg, hogyha ez a szervezet a programok végrehajtásáért felel, és külön jelentősége van tehát itt az eljárások leegyszerűsítésének, de az eljárások időközben egyre nehezebbek, egyre bonyolultabbak, hiszen sokan azt gondolják, hogy a bonyolult, komplex szabályozás oda vezet, hogy ki lehet zárni a rossz gyakorlatot ezáltal, de bármennyire is pontos egy megfogalmazás, leírás az eljárások kapcsán, mindig előfordulhat, hogy a végrehajtás nehézkessé válik, vagy hogy másképp fogalmazza meg, az eljárásainkat egyszerűsíteni kell. Ez tehát a legfontosabb cél ezen a területen. Úgy látom, itt sikere is számíthatunk. Egyébként pedig az egyes területek előadói jelen vannak ma a kohéziós politika területéről. Nyilván elmondhatják a véleményüket, a gondolataikat, és megosztják velünk azt, hogy hogyan látják a helyzetet. Köszönöm szépen. Kevés idő a rendelkezésünkre négy témát kell megvitatnunk. Tehát javaslom, hogy témáról témára haladjunk. 12-15 percet fordítanak először a multilevel governance, a partnership és a code of contact kérdésére. Javaslom, három-négy kérdést gyűjtsünk össze mindegyik kérdésről. Utána pedig az Európai Parlament, illetve maga a Koter tagjai válaszolják meg a kérdéseket. Azt remélem, hogy különösen a külső vendégeink tesznek fel szívesen kérdést. Nem mindennapi alkalom ez, hogy itt lehetnek a Koter és a Regi közösülésén. Tehát, hogyha kérdeznek, azt szeretném kérni, hogy ne tartson tovább egy percnél a kérdés. Mi több, az egy percbe még férjen bele az is, hogy elmondják, hogy kik önök maguk, kentek és honnan jönnek. Kezdjük a többszintű kormányzás, a multilevel governance, a partnerség és a code of conduct, a viselkedési kondex kérdésével. Van-e valakinek kérdése? Uh, we see a European parliamentarian, Jens Nielsen, Jens Nielsen, who would like to ask the question. Uh, Parlamenti képviselő kollégám Nielsen tesz fel egy kérdést. Tíz éven keresztül én a régiók bizottságában, a Koterben dolgoztam, fantasztikusan releváns munka volt, releváns volt már akkor is a partneri kapcsolat kérdése, és egyébként ez az európai parlamenti munkát is meghatározza. Az Európai Parlament a partneri elvvel kapcsolatban állásfoglalást fogadott el. És ez elv alkalmazását még erősíteni szeretnénk, de sok kormány ezt nem szereti, hiszen ez decentralizálja a hatalmat. Az európai parlamenti képviselőként kérdezem önöket, gyakorolnak-e nyomást a kormányaikra, hogy a partnerság elvét eh, valóban érvényre juttassák? Összegyűjtjük a, összegyűjtjük a kérdéseket, és utána meghallgatjuk a váró válaszokat, hiszen máskülönben kicsúszunk az időből. Tessék, parancsoljon! Önél szó. Sebastian Garnier vagyok, a holland szociális lakásokat szervező csúcsszerv munkatársa vagyok. Arra hallom, hogy profit cégek és kutatási fejlesztési cégek kapják ezeket a juttatásokat, már pedig a én kormányomban hajlam van arra, hogy a gazdaságban jól szerepelő ágazatok kapják meg ezt az ezeket a támogatásokat, de hogyan lehet azt elérni, hogy a tagállamok például a nem profitorientált tevékenységre fordítsák az alapokat, mint például a szociális lakások rendszere, a szociális vállalkozók rendszere, illetve hogyan lehet ezt a nemzeti megállapodásokban is érvényre juttatni. Kérje más a szót. Vlaszak kollega, az Európai Parlament részéről. Kedves kollégáim, én most anyanyelvemre váltok. A régiók bizottságának tagjait szeretném kérdezni, hogy felkészültek az együttműködés magasabb szintjére. hiszen egyrészt ugye a partnerségi szerződésekkel foglalkozunk, de hát ez a jövő számára azt jelenteni, hogy az önkormányzatok és a régiók képviselői részt vesznek majd a kormányjal való tárgyalásokkal. Vannak-e prioritásaik? Lehet-e már tudni, hogy mikor kezdődnek a tárgyalások, és biztos, hogy gyorsan lezajlanak-e? Más kérdés? Parancsoljon, tessék! Köszönöm szépen a szót. Hallgattam ezt a beszélgetést, és úgy tűnik nekem, hogy a vita három szinten zajlik. Regionális, nemzeti és Európai Unió szinten. Amikor az egyéni országokról beszélünk, akkor külön kell választani ezt a három szintet, a helyi, a regionális és a nemzeti szintet. Márpedig ezen nehézségekre hivatkoznak általában, amikor a decentralizáció ellen lépnek fel. Márpedig a célunk a decentralizáció. De sokszor épp a három szintre hivatkozva centralizálnak. Kérdésem tehát az, hogy hogyan lehet e partneri viszonyban, a partneri tárgyalásokba bevonni a helyi és a lokális és a regionális önkormányzatokat, testületeket. Tudjuk persze, hogy bizonyos projekteket lokális, helyi vagy regionális szinten hajtanak végre, de néha őket kihagyják. Köszönöm szépen, Grossman képviselő. Uh, I saw try to speak Czech as... Megpróbálok én is csehül beszélni, mondja Oswald képviselő. Tehát csere váltok már most. Köszönöm szépen a szót, tehát. Hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy ki, melyik város önkormányzat hajlandó részt venni az együttműködésben, a válaszom a következő. A jelenlegi programozási időszak tervezése során abból indultunk ki, hogy az önkormányzatok bevonását célként kell követelnünk. De általában a munka úgy zajlik, hogy eljutatnak hozzánk egy dokumentumot, hogy készítsünk erről véleményt, ezt elkészítjük, és utána azt mondják, köszönjük a véleményt, beépítettük a jogszabálytervezetbe, holott fittyet sem hánytak a véleményünkre. És most nem csak a Csehköztársaság nevében beszélek, hiszen minnyájunk érdeke az, hogy prioritásaink megjelenjenek a jogszabályokban. Azon prioritások, amelyeket a városokban, helyi önkormányzatokban vagy a régiókban fogalmazunk meg. Ha a cseh fejlesztési programokat veszem szemügyre, és megnézem, hogy milyen programokat terveznek a városok, területi önkormányzatok, nos, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ebben 40%-ban európai pénzeket használnak. Ahogyan Vlasza kollega mondtam, ha ezen célekért nem dolgoznánk, akkor lemondanánk a saját feladatunkról, megbízatásunkról. A különböző helyhatósági szintek bevonása tekintetében abból indulok ki, hogy nincsen erre kidolgozott módszer. Hosszú ideje mondom azt, hogy nincsen egy nemzeti reformprogram, amely alapján ezt végre lehetne hajtani, de ugyanakkor minden egyes tagállamtól joggal várhatjuk el, hogy minden fejezet definiálja, hogy mi a helyi, mi a regionális és milyen nemzeti szint feladata, jogköre, lehetősége. Máskülönben a különböző igényeket is jobban tudnánk definiálni. Köszönöm. Non, c'est celui-là. Oui, euh, Bernard Soulard, je suis euh, vice-président de la Bernard Soulard, Ronald Prégio, alelnöke vagyok Franciaországban. Az Európai Bizottság euh, szakbizottságnak vagyok én az animátora a francia régiók között. Egy megjegyzésem lenne, sokat elmondtak már az európai parlamenti kollégáink, ami az ütemtervet illeti, általában ugye az ördög a részletekben rejtezik, nagyon jó, hogyha mindenkit be, be akarunk vonni, és Franciaországban ez sikerülni is fog, hiszen az európai alapok előkészítésével kapcsolatos szabály meg fog változni, de időre van szükség. És tudom, hogy önök küzdeni fognak azért, hogy megfelelő idő legyen a nemzeti programok és a partnerségi programok között, de hosszú időre van szükség, hogyha minden helyi és egyéb szintű önkormányzatot be akarunk vonni. Már most 2012 második felében foglalkozunk ezzel, és tudom, hogy egy évre lesz szükségünk, hiszen ez egy 6 milliós régió, sok város, sok megye van ott, sok időre van szükség, és nagyon fontos az ütemterv, a határidők kérdés. Ha mindenkit be akarunk vonni, akkor szükségünk van arra, hogy a nemzeti partnerségi megállapodások megszülessenek. Ut- már az elején be kell vonni a helyi önkormányzatokat, és még az operatív programok meghatározása aló, előtt. Különben csak technokrata programunk lesz, és ezzel nem tudjuk majd elérni a céljainkat. Még sok mindent más szeretnék elmondani, de ezt akartam kiemelni, hogy a határidők és ütemterv kérdése rendkívül fontos, így lehet a multi-level governance-t valóban kialakítani. Jan Olbricht, utána pedig még a régiók bizottságából kérünk meg valakit, hogyha szeretne reagálni, hogyha nem, akkor a következő kérdésre áttérünk. Jan Olbricht, nem feltétlen kérdést várunk, hanem azt is, hogy a parlament álláspontját bemutassa ezzel kapcsolatban. Néhány megjegyzésem lenne. Először is emlékeznünk kell rá, hogy megpróbáljuk az egész megközelítését megváltoztatni az alapoknak. Nem egyeztetésről, konzultációról beszélünk, hanem partnerségekről. Az előttem szólók szerint nincsenek, nem lesznek majd nemzeti tervek, csak partnerségi megállapodások. Hát mi egy ilyen megállapodásnak a megközelítése, a filozófiája az, hogy minden partner együttműködik, együtt dolgozza ki az anyagokat, amelyek aztán a keretét fogják képezni a 7 éves rendszernek. Tudjuk, hogy rendkívül nehéz lesz ez, hiszen nagyon sok partnerről van szó, de konkrétan ez az egyedüli megoldás. Nem arról van szó, hogy a kormány kidolgozza és a többiekkel utána konzultál, hanem közösen kell kidolgozni az összes érintett féllel és partnerrel ezt. Ezen kívül a dokumentumokat pedig a, het, a 7 éves időszak során is úgy lehet megváltoztatni, hogyha minden partnert bevonunk. És a partnerség elve azt jelenti, hogyha a rendelettervezetet elolvassák, és mi ezt védjük a parlamentben, ahogy azt az elnök is elmondta, hogy minden partnert be kell vonni az programozási időszak és végrehajtási időszak minden szakaszába. Ez a lényeg. Azt kell biztosítani, hogy az összes fél aktív legyen az egész időszak során. És nem véletlen, hogy a bizottság egy ilyen etikai kódexet vagy viselkedési kódexet javasolt, amit a tagállamok aztán elutasítottak. A tanács nem szeretné, hogyha egy ilyen viselkedési kódex vonatkozni egész Európára. Ezt fontosnak tartom. Valamint az operatív programok kérdését is. Ma a bizottság azt akarja, hogy partnerségi megállapodások legyenek, az operatív programokkal együtt, azért, hogy időt nyerjenek így. Mi ezzel ellenkezőleg azt javasoljuk, hogy ez két szakaszban legyen. Az első lépés legyen a partnerségi megállapodás, tehát megállapodunk a rendszerről, és utána következnek az operatív programok. Hiszen hogyha a partnerségi megállapodásról a bizottsággal nem állapodnak meg, akkor mi lesz utána az operatív programokkal? Ez itt a kérdés, hogy a az operatív programok bevezetéséről van ez szó, vagy pedig a csomag első részéről. A bizottság azt szeretné, hogyha ez már a csomag része lenne, mi pedig azt szeretnénk, hogyha ez az első lépés lenne, és azt gondolom, hogy ez a, az ellentmondás közöttünk. De ahogy Vlasza kolléga is mondta, az egyik nagyobb, legnagyobb probléma volt régió elnökként ahogy azt Lengyelországban Marsalnak nevezzük, a helyi és a regionális szint között is partnerséget nagyon nehéz kialakítani, és ez nagy kihívás a régiók bizottságában, hiszen egyre több a vita a régiók és a városok között. A régió főigazgatóság nevét is megváltoztatta. Nem csak a regionális, hanem a városi politikákért is felelős most már ez a főigazgatóság. A kérdéseket nem kell feltenni, én csak ki akartam emelni, hogy mennyire fontos ez a partnerség. Nem csak a kormány és a többi szint között, hanem az összes többi szint között, egymás között is fontos ezt kialakítani. Elnök, a régiók bizottságából szeretne valaki hozzászólni? Mikkel Schneider? Ja, danke, ich kann gern was dazu sagen. Persze, örömmel teszek valamit hozzám, de igen komplex és nehéz témával van dolgunk voltak éppen egy egész estét kitöltő előadást lehetne erről tartani. Nielsen úr, üdvözlöm, jó napot kívánok! Ugye a Kotár szakbizottságban, szekcióban sokat dolgoztunk együtt, és ugye azt kérdezte, hogy mit teszünk a tagállamok irányában, hogy a, hogy a régió képviseletét megerősítsük. Hát visszadobom a labdát. Ön mit tette, amikor a Kotár tagja volt Svédországban, hogy nagyobb helyzethez jussanak a helyi hatóságok. Minden tagállam más alkotmányos rendszerben működik, más-más módon vannak a döntéshozatali folyamatokba bevonva a tagállamokban az egyes helyhatóságok. Mi intézményként, nem is az egyes tagok, hanem intézményként azt tehetjük, hogy mindig napirendre vesszük a kérdést, tehát hogy a partnerség szellemében jobban vonják be a helyhatóságokat. Ezt egyébként meg is tesszük régiók bizottságaként. Például, és most a legáltalánosabb kérdéssel kezdem, néhány évvel ezelőtt e, a multi-level governance, a többszintű kormányzás kérdését mi vittük be a vita homlokterébe. Egy fehér könyvet készítettünk erről. Azután az Európa 2020-as stratégiával kapcsolatban azt az igényt is megfogalmaztuk, hogy teritoriális paktumokat, területi paktumokat kell kötni a tagállamokban, amelyekkel garantálják a helyhatóságok bevonását, amelyel bevonják a helyhatóságokat. Az Európai Parlament felkarolt ezt a kezdeményezést, és így egy-két tagállamban áttörést lehet el, lehetett elérni, de persze a kívánt helyzetet még nem értük el. És persze a strukturális alapok alkalmazásával ugyanez a probléma jelentkezik. hiszen más-más alkotmányos berendezkedés működik az egyes államokban, tehát nem tehetünk mást, mint folyamatosan ezt a napi renden tartjuk. Németül azt szoktuk mondani, hogy a politika az nem jelent mást, mint dike breter bóren. Vastag deszkákat kell fáradtságosan kifúrni. Ilyen a politika fáradtságos, lassúdan zajló munka, de eredményre vezet, ahol a kis lépések is sokat jelentenek. I would like to ask Mr. Wozniak to make a comment and then to lead. Lenne akkor megkérném elnök urat, hogy válaszoljon, és utána újabb kérdéseket fogom meghallgatni. Popiera kodeks i, i składa tam swoją... Köszönöm szépen. A viselkedési kódex ügyét támogatjuk. A módosítóinkat benyújtottuk a kódexhez, de hát persze, kétségek vannak azzal kapcsolatban, hogy a partneri viszonyt újonnan hogyan lehet megvalósítani, hiszen a partneri viszony természetesen működik. Léteznek egyrészt a monitoring bizottságok amelyek regionális szinten felügyeleti, ellenőrző funkciót látnak el. Voltak éppen azt mondhatjuk, hogy helyi szinten ez az a közeg, ahol megélhető a partneri viszony. Ám a jó példák, a jó tapasztalatok, amelyeket megszereztünk, mindenképpen használandóak a jövőben is. Ezekre kell építenünk a jövő munkája során. Meg vagyok arról is győződve, hogy kompromisszumot kell találnunk. Mi között? Egyrészt a kódex előírásai között, amelyel kapcsolatosan a tanács ugye negatív hozzáállást mutatott be, és azt gondolom, hogy itt áttörést kell elérnünk. Gárnyi úr azonban föltette kérdést a nagy cégek támogatásáról. amikor a témákra fókuszáltunk, akkor beszéltünk erről, mégpedig az Európa 2020-as stratégia keretén belül beszélünk arról, hogy Európában a nagy vállalkozások, a nagy cégek számára lehetőséget kell kínálni annak érdekében, hogy szerepet játszhassanak ebben a folyamatban. Olyan cégekre gondolunk, amelyek például kis és középvállalatoktól rendelnek meg szolgáltatásokat és árukat, és így segítségükkel gazdasági klasztereket lehet, kisebb fajta gazdasági egységeket lehet kialakítani. Ezért a cél voltak éppen az volna, hogy ezen nagy cégeket, a, a nagy cégek is támogathatóak legyenek. Ám, hogyha például a szociális lakásépítés kérdésére van szó, ez egy egészen különleges terület, amelyet mindenképpen támogatnunk kell. Remélem, hogy az Európai Szociális Alap, illetve a Regionális Fejlesztési Alapban előirányoznak eszközöket a szociális lakásépítésre. Megengedhetetlen volna, hogy itt egy hiátus jönne létre, hiszen ezen szociális lakásépítésben résztvevő cégek is munkáltatók. Hollandiában a szociális lakások problémája más, mint a többi tagállamban, hiszen nálunk ez azon vállalat problémája, amely a szociális lakásokat és egyben magánlakásokat is építi. Tehát ez nem állami támogatás kérdése. Azt gondolom, hogy tehát a lakhatás nem csak a szociális lakások kérdése, hanem közbeszerzéshez is és állami támogatási kérdésekhez is kapcsolódik. Rendkívül fontos példa Hollandiában, ö, európai példa, amikor a bizottság dönt arról, hogy a szociális lakásban milyen szintű legyen a fizetés, és ezen felháborodtak, pedig hát nem a szociális lakásról szólt az adott szabályozás, hanem az állami támogatások szintjéről. Köszönöm szépen ezt a tisztázó megjegyzést. És most pedig rátérünk a második pontra, a strukturális alapok tematikus fókuszálására hogy konkrétan mondjam. És itt is nem egy kérdést akarunk feltenni, a régiók bizottságának és az Európai Parlament tagjainak, mind, mindkét testület tagjait kérjük, hogy tegyék fel a kérdéseiket. Bardzo proszę. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, eh, colega. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm Vaznyák úrnak is. Én a külkapcsolatai, külkapcsolatokért vagyok felelős Galícia régiójában, és természetesen teljes mértékben egyetértünk a tematikus koncentráció kérdésével, amely rendkívül fontos az Európa 2020-as stratégia kidolgozásában. Ez egyértelmű. Ugyanakkor ma fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy milyen kapcsolat áll a tematikus koncentráció és a kohéziós politika jövője között, hiszen ezen két kérdésben nem feltétlenül ugyanazok a prioritások azon célkitűzések fényében, amelyeket majd a 2014-2020-as időszakban meghatározunk az egyes régiókra vonatkozóan. Tehát a tanácsal és a bizottsággal folytatott trialógus keretében belül megnyitották a tárgyalásokat, és tudom, hogy a safety net a biztonsági hálózatok kérdését felvetette a konvergencia régiókkal kapcsolatban, a köztes régiókkal kapcsolatban, tehát ahol már a GDP az átlag 75%-át felülmúlja, és 75 és 90% között van. Én azon régiókról is beszélnék, ahol most először érik el ezt a 75 százalékot. Tudom, hogy ez a bizottság javaslatának a részét képezi, ez a parlament regiszak bizottságából is származik, és erről már beszéltek, de azt gondolom, hogy egyértelmű üzenetre van szükségünk a kormányok felé a tárgyalási csomagon belül. Az igazságosság elvét követvén nem lehet büntetni azokat, akik betartották a szabályokat, akik a célkitűzésnek megfelelően a reális konvergenciát építették ki. Wiem, że jest pan Ulf Wikström, który... Köszönöm szépen. Más valaki szeretne még hozzászólni? Még egy kérdést szeretne feltenni egy kolléga. Köszönöm, elnök úr. Ulf Wikström a nevem. Turkóban, Finországban egy intellektuális programból jöttem, és a balti tengeri stratégia végrehajtásával is foglalkozunk. Amely a jövőt illeti, szeretném megkérdezni, hogy önök szerint a tematikus koncentráció a strukturális alapokban hogyan tudja a makroregionális stratégiák jövőjét támogatni és biztosítani. Hogyha mások a prioritások az egyes programokban, akkor lehet, hogy a helyzet olyan lesz, hogy nem lesz közös perspektívánk egy makroregionális stratégián belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szimitis úr. Köszönöm szépen. A következő megjegyzésem lenne előadó vagyok egy témában, az, er- az ESF témájában és a többszintű kormányzás kapcsán felmerült egy javaslat, mi szerint megfelelő egyensúlyt kell teremteni a központosítás és a helyi önkormányzat tevékenysége között. A szociális partnerek és a civil szervezetek időnként komoly előnyöket tudnak ebből kovácsolni a helyi önkormányzatok és a regionális önkormányzatok időnként nem kerülnek kellően bevonásra. Ennyit szeretnék a többszintű kormányzásról mondani. A demokratikus legitimáció kérdéséről azt gondolom pozitív aspektusként értékelendő, de meg kell találni még a megfelelő módot arra, hogy a célokat átültessük a gyakorlatba. Köszönöm szépen. További hozzászólókat keresek ebben a témában, ebben a blogban. Parancsoljon! Dragi colegi, știm că agenda europeană privind simplificarea cadrului financiar multianual az európai menetrend célja, hogy egyszerűsítse a éves pénzügyi keretet, és ez, ez egy rendkívül fontos politikai célkitűzés és kihívás is egyben, hogyan lehet javítani az alapok felhasználásának a hatékonyságát, és közben csökkenteni az adminisztratív terheket. A bizottság egy monitor, monitorozási tevékenységet indított el, és most tette közzé az első scoreboardot, amely az egyszerűsítéssel foglalkozik. Tudjuk, hogy ennek az a célja, hogy miután a rendeletet elfogadták, akkor is folytassák ezt a tevékenységet, és a tagállamoktól azt fogják kérni, hogy erőfeszítéseket hozzanak azért, hogy egyszerűsítsenek a helyzeten. Ez lesz az egyik fejezete a partnerségi megállapodásoknak a bizottság és a nemzeti kormányok között. A REGI szakbizottság és az európai parlamenti képviselők hogyan értékelik a helyi önkormányzatok szerepét ebben az egyszerűsítési folyamatban. Azért kérdezem ezt, mert minden országban, Romániában is, ahonnan származom, a helyi önkormányzatok rendkívül aggódnak emiatt. Mi a regionális bizottság tagjai azért aggódunk, mert úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság által javasolt etikai kódex végrehajtásával ezen egyszerűsítésnek nagyon nagy potenciálja van, és nagyon pozitív eredményei lehetnek, de ehhez arra van szükség, hogy konkrétan végre is tudjuk hajtani ezen kódexet, azáltal, hogy a helyi önkormányzatokat bevonjuk a folyamatba. Köszönöm. Köszönöm szépen. További hozzászóló úgy látom nincsen. Akkor pedig azt gondolom, hogy a balti tengeri stratégiáról beszéljünk. Hübner asszony. Ahogy bizonyára tudják, az Európai Parlament megnehezíti az önök életét, mert megpróbálunk több prioritást és több lehetőséget adni a beruházásokra a területi együttműködés területén, tehát nagyobb lesz a választási lehetőség, mint most. Én szeretnék válaszolni az aggodalmaira, miszerint hogyan lehet biztosítani azt, hogy az egyes programok különböző prioritásai egy makroregionális területen belül hogyan egyeztethetők össze, és azt tudom mondani, hogy ez a sokszínűség még mindig nagy lehetőséget ad az együttműködésre. És ezt úgy lehet létrehozni, hogyha már nagyon korán a régiók, amelyek szeretnének a jövőben is együttműködni a makroregionális stratégia keretein belül, valóban együtt is működnek, és átgondolják, hogy hogyan lehet a komplementaritásokat kihasználni egymás között, hiszen itt nem feltétlen ugyanolyan prioritást élvező programokról van szó. Az együttműködés arról is szólhat, hogy nagyobb potenciálja van olyan programoknak, amelyek egymást kiegészítik. Tehát az egyedüli járható út szerintem az, hogyha felhasználjuk azt a tényt, hogy a makroregionális stratégiát ezen rendelettel megerősítik, és úgy használják ki, hogy együttműködésre használják azt mind már a partnerségi megállapodások szakaszában, mind az operatív programok szakaszában. Másként nem lehet, úgy gondolom, formálisan garantálni az ilyen jellegű együttműködést, mert nincsen külön része a szakpolitikának, ami a makroregionális együttműködéssel foglalkozna. Azt gondolom, hogy az eddigi tanulságok alapján a Balti-tengeri stratégiából egyértelműen látjuk, hogy ezek a kapcsolatok létrejöttek. A helyi regionális önkormányzatok tényleg próbálnak együttműködni és együtt fellépni. Különböző platformok jöttek létre, kisebbek, nagyobbak, és van egy humán alap és együttműködés, konkrét együttműködés, amely létrejött és létezik, és erre lehet a regionális programokat építeni, vagy a városi programokat építeni, és így meg tudjuk erősíteni az együttműködést. Ezt szerintem minden területen el tudjuk képzelni a stratégián belül. Ez is jó példája annak, hogy az ilyen informális, soft politika milyen jelentős, milyen fontos, hogy ezek a kapcsolatok létezzenek. De megkérhetnénk az Európai Bizottságot is, hogy mondja el egyértelműen a tagállamokkal történt tárgyalások során, hogy a regionális, makroregionális stratégiáknál ez a kérdés felmerül, hogy ez az egyfajta érzékenység azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne jobb szinergiákat kialakítani a tagállamok vagy a régiák között, ezt is napirendre kell tűzni, amikor a bizottság elkezdi a tárgyalásokat. És ha már megkaptam a szót, szeretnék a határidők az ütemterv kérdésére is reagálni. Sajnos már a kérdés feltevője elment, de természetesen ami a határidőket illeti, nagyon fontos, hogy minden egyes lépésre, kellő időt, megfelelő hónapot hagyjunk, de azt gondolom, hogy nagyon sok tagállam már mostanra kialakította a nemzeti rendszerét, a nemzeti prioritásait, és már most kapcsolatban állnak a partnerekkel. Létezik ez az együttműködés, amely a valódi partnerségi megállapodásokhoz vezethet. A bizottság már előkészítette az, az issue paper vagy nem is tudom, hogy hogy hívják ezeket, az ide vonatkozó anyagokat az egyes tagállamokra vonatkozóan. Tehát már most létezik ez az együttműködés a bizottság és a tagállamok között, és a tagállamokon belül is a partnerek, potenciális partnerek között, annak ellenére, hogy még ilyen szabályozások konkrétan nincsenek érvényben. És ez nagyon fontos, mert hogyha a tárgyalások végét meg akarjuk várni, és csak akkor elkezdeni a rendszert előkészíteni, akkor öt évvel le fogunk maradni. És ezért azok számára, akik hazamennek, a legfontosabb dolog az, hogy feltételezzék azt, hogy az intézmények végzik a munkájukat, létrehozzák a keretet, megadják a finanszírozást, ők pedig a programokkal és a projektekkel kell, hogy foglalkozzanak. Ez azt gondolom nagyon fontos. Ami pedig az egyszerűsítést illeti. A helyi önkormányzatok mit tehetnek ebben? El nem tudják képzelni, hogy milyen sok probléma adódik helyi és nemzeti szinten. Természetesen a bizottságnak is többet kellene tennie, a parlamentnek is, azért, hogy egyszerűsítsünk a helyzeten, és tárgyalunk erről komolyan, de az önök feladata az kell, hogy legyen, hogy a plusz közigazgatási terheket ne hozzák létre helyi és regionális szinten. Tehát ne gondolják azt, hogy az önök szintjén nem állnak elő újabb akadályok. Ugyanakkor azt gondolom, hogy most a görög miniszter ma délelőtt elmondta nektünk, hogy a helyi és regionális önkormányzatokkal együttműködnek abban, hogy a politikákon egyszerűsítsenek. Tehát nemzeti szinten is létezik ez az egyszerűsítési folyamat, és erre állandóan, állandó jelleggel van szükség. És önöknek is rendkívül nagy feladatuk van ebben. Elnézést, hogy ilyen sok időt vettem el. Elnök úr. Nos, meg is adom újra a szót önnek. A kohéziós politika felmerült talán a balti tengeri stratégia esetében már ezzel foglalkoztunk, és hát az már érintettük ezt a témát egy bizonyos értelemben. Ugye itt van egy területi dimenziója is ennek, de ez igenis együttműködésről szól, helyi fejlesztésről szól, regionális fejlesztésről, és az új eszközök, amelyekre javaslatot tett az Európai Bizottság, hiszen így tudjuk mobilizálni a tevékenységet, az aktivitást a politikában és hát itt megint csak megjelenik a városi, a vidéki ellentét, és ez egy erősebb területi mm, vetületet biztosít ebben a politikában. Oswald úr, szót kér? Parancsoljon. Én vagyok a jelentés készítője, az előadója a területi együttműködés témájának és a kohézió témájának. Azt gondolom, hogy ez a területi dimenzió a határokon átnyúló együttműködés szempontjából nagyon fontos. És nem csak arról van itt szó, hogy a 20 as stratégiát átültessük a gyakorlatba, hanem arról, hogy feltételeket kell előkészíteni a stratégia átültetéséhez is. Ugyanis ha csak témákra koncentráljunk, hiszen például csak a kutatás fejlesztésről beszélünk, és azt helyezzük előtérbe, akkor ez problémás, mert nekünk az összes területet egybe kell fogni, az egyes feltételeket összhangba kell hozni, ez azt jelenti, ha a turizmusról beszélünk, akkor támogatni kell a turizmust, és itt kitérnék a balti tengeri stratégiára is. Éppen ezért van szükség erre. Ott az egyes területek bevonásra kerülnek. Nem azért, mert mi ezt diktáljuk, hanem a helyszínen, ott a terepen kell kialakulnia ennek az együttműködésnek. Itt persze nagyon különböző dolgok vannak. Itt van a Duna stratégia, vannak ott nagyvárosok, aztán vannak szegény területek, stb. És minden egyes területnek másfajta megközelítésre van szükség. A makrostratégia célja éppen az, hogy azok, akik ezt a makrostratégiát kitalálták, azok egy nagy egészet kívántak alkotni, de hát minden egyes területhez egy újfajta megközelítést kell alkalmazni. Ez a stratégia tehát egy patronus lenne csupán, nem akarjuk túlságosan összekötni ezeket. Jan Olbics? Köszönöm szépen. Egy rövid tájékoztatás csupán, amit szerettem volna elmondani. Először is eh, vannak bizonyos elemek a rendeletben és a politikai megközelítésben, Például, ami a politikai megközelítésben szerepel, az a makrorégiós stratégia, ez a területi vetület. Hogyha az európai pénzt nézzük, akkor azt mondhatjuk, nincs erre pénz, ez világos, legyen világos mindenkinek. A pénz a projekteken keresztül kerül biztosításra. A második elem, a probléma vidéki és városi térségek között két különböző szakpolitikában jelentkeznek, két különböző miniszter kezeli ezeket. Először is itt van a közös tervezés. Ez nagyon fontos a CSF-en belül, a stratégiai kereten belül, és ezt már említették, és akkor itt vannak a partnerségi szerződések, itt ez megköveteli az együttműködést a mezőgazdaság és a kohéziós politika képviselői között. Vagyis felhívnám a figyelmet, ráirányítanám a figyelmet arra, hogy most készít elő a bizottság egy kézikönyvet a vidéki és városi térségek együttműködésével kapcsolatban, és az első találkozó messzben lesz jövő hónapban utána tavasszal lesz Varsóban egy újabb találkozó, és talán Brüsszelben a harmadik. A kézikönyv pedig elkészül majd, és a munka már folyik, csak ennyit szerettem volna ezzel mondani a harmadik elem, tehát ez a bizonyos 5% az ERDF-ben tehát egész Európában elkezdték ezen dolgozni, hogy 5% jut csak a városoknak. Természetesen a régiók bizottsága dolgozott ezen. Ez nem azt jelenti, hogy 5%-ot kapnának a városok, hanem ez egyfajta kísérleti projekt a tagállamok számára, hogy előkészítsék a városok és környékük terveit. Ez egy programozás csupán 5% nincsen limit a városok számára az operatív programban az 5%-ot arra jelölik ki, hogy kísérleti projektet indítsanak belőle. Ezek tehát a területi elemek, amelyek nagyon fontosak, és egy további megjegyzést. Marek Vjovzsnyev elmondta, hogy a dokumentumok ö, ö, egymáshoz közel, közel állnak a régi bizottság és a parlament esetében, de ez nem véletlen, hogy ilyen közel áll a véleményünk egymáshoz, hiszen folyamatosan együttműködünk. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy nem csak folyamatokban, hanem tényleges munkában is együtt tudunk működni. Nem tudom a neveket mindig, de parancsoljon. Paulina Fajenen vagyok, Finnországból jövök, és én vagyok az előadója a balti tengeri stratégiának. Beszéltünk arról, hogy hogyan tudnánk kijavítani az információ áramlást az egy, a stratégián keresztül, és hogyan tudnak a partnerek elkötelezettebben dolgozni ezen a stratégián, és ehhez megfelelő információkra is szükség van, hiszen itt tudjuk javítani a stratégiát. És a tagállamok között és a tagállamokon belül is szükség van az információ áramlása, hiszen így várhatjuk el, csak el, hogy elkötelezettek legyenek. Mihály Schneider. Köszönöm szépen. Egy kicsit nagyobb általánosságban szeretnék arra visszatérni, amit Jan Olbricht mondott. Az a benyomásom, hogy a vita ma már nem igazán élénk, hogy úgy mondjam, mert az elmúlt időszakban nagyon intenzíven megvitattuk a közös pozíciókat, kialakítottuk ezeket, és kifejezetten Hálás vagyok az Európai Parlamentnek, és ki szeretném fejezni ezt a hálánkat, hogy erre a vitára sor kerülhetett, és hogy ilyen sok ötletünket meggyőzőnek tartották, és szerepeltetik az anyagokban. Mindenki kivár pillanatnyilag, és várunk a tanácsra. Mit csinál a tanács? Hogyan döntenek a költségvetési keretről? majd, és ez milyen kihatása van a strukturális alapokra vonatkozó rendeletekre, és beszédekben gyakran elmúltam az elmúlt két évben, üdvözlöm, hogy a Lisszaboni szerződésben az Európai Parlament plusz jogosultságokat kapott, és el kell, hogy mondjam, a jelen helyzetben értem meg igazán, hogy milyen igazam van, vagy volt akkoriban és mennyire szerencsénk volt, hogy az Európai Parlament megkapta ezeket a plusz jogosultságokat mert a nem abból indulunk ki valamennyien, hogy túlságosan elégedettek leszünk a strukturális alapokra vonatkozó döntéssel, hogy az Európai Parlament együttdöntési joggal rendelkezik, és tárgyalási lehetőségei vannak, ez egy világos dolog, és nagyon jó dolog. Mi úgy gondoljuk, ezt világosá is akarom tenni, hogy az Európai Parlament a regionális és a helyi érdekek ügyvédje is ebben az összefüggésben, és el kell, hogy mondjam, az eddigi együttműködés, a sok együttes ülés mindenképpen megérte a ráfordított energiát. De még bízom abban, ha további tárgyalásokra kerül sor a tanács és a parlament között, és a kohéziós politika adott esetben akár szerephez is juthat, de persze más témák is vannak, amelyeket itt a tárgyalásokon majd fel fognak vetni, és kérem, vegyék figyelembe, mit jelent, hogyha nagyon elhúzódik a tárgyalás mert hogyha nagyon elhúzódnak a tárgyalások, akkor a régiók szintjén mi 2014. január 1 nem tudjuk elkészíteni az operatív programjainkat, ami azt is jelenti egyben, hogy 2014. január 1 nem tudunk strukturális alapokat felhasználni. Itt egy rés alakul ki ebben az esetben, és nem segít ez abban, hogy kikeveredjünk a válságból. Ezért aztán mindent kövessenek el, kérem, hogyha további tárgyalásokra kerül sor, abból indulunk, hogy lesznek ilyen tárgyalások, akkor mindent, az egészet szem előtt tartva folytassák ezeket. Köszönöm szépen. Ezt a témát ezzel le is zárhatjuk. Nem, úgy látom, még van egy hozzászóló. Köszönöm szépen a Eurocities képviseletében vagyok, jelen Vanda Móz. A Régiók Bizottsága és az Európai Parlament szeretnénk, hogy támogassa a városoknak juttatott finanszírozást, és erősíteni kell, és egy integrált megközelítésre van szükség helyi szinten, és világosabbá kell tenni a helyi szintű elköteleződést, és és legyünk, tegy, meg kell nézni, hogy ez legyen opcionális a tagállamok számára, vagy adott esetben projektek kiválasztásába vonják be a városokat, mert ez eddig nem történt meg eléggé. E, Jan Albrecht, bardzo proszę. Yes, because this is the... Jan Albrecht kér megint szót. Szeretnék válaszolni, mivel én vagyok az előadó a válasz nem csak a parlament kezében van, hanem a régiók kezében is van. A, azt, hogy ilyen menedzsment jogokat delegáljunk. Ugye itt ön mondta éppen az imént, hogy itt van ez az 5 százalék, erről is beszéltem már, legalább 5 százalék. Ez nem projekt téma, nem projekt probléma, hanem program. Ugye 7 éves programról beszélünk itt, és a parlament első javaslata az volt, hogy a delegáljuk ezt a városokra 7 évre, a program 7 éve alatt, de a különböző tagállamok, a kormányok, de a régiók is úgy reagáltak. Most nem akarom idézni a régiókat, amelyek ellene voltak ennek, ők azt mondták, hogy a városok ezt nem tudják megcsinálni. Éppen ezért a parlament javaslata az tényleg, hogy lehetőséget adjunk egy fakultatív döntéshozatalra vagy teljes delegálásra kerül sor, vagy részbeni delegálásra kerül sor, tehát a projektek kiválasztásánál, vagy a projektkontrolloknál, projektellenőrzéseknél a reakciónk éppen ez, hogy megadjuk azt a rugalmasságot, hogy a tagállamok döntsenek. Hogyha a program menedzserését a városokra bízek, az az ő dolgok, de ha nem az is. De legyünk optimisták, 7 évvel ezelőtt javasoltuk, hogy delegálják ezt a városokra, de ezt abszolút elutasították a szubszidiaritás elvét. Most nem utasítják el, most ezt differenciáltan látják, és úgy gondolom lépésről lépésre lehet haladni. Az utolsó megjegyzésem következő. A városokra való átruházása a menedzselésnek a feltételezi, hogy szorosan együtt kell működniük a régiókkal, hiszen a régiók látják, hogy a városok képesek erre, akkor mm, támogatni fogják. De különben nagyon nehéz lenne a tárgyalásokat lefolytatni a városok és a régiók között. De egy eh, nagy lépés szerintem a részleges delegálás is előre. Köszönöm szépen a megállapítást egy régió egy képviselőjeként én is szeretnék az előttem szólóhoz csatlakozni. Attól tartok, hogy vannak aggájaim a kapcsolatban, hogy bizonyos feladatokat közvetlenül átruházzunk a városokra. A régiók és a városok közötti együttműködés végül is nagyon gyakran hasznos volt a városokra nézve is, bizonyos eszközök delegálása, hát eh, várjuk ki ezt, szerintem ezt még meg kell vitatni. A régiók perspektívájából itt tudom ezt bemutatni. Most pedig nézzük a közös stratégiai keretet. A régiók eh, bizottsága előadójaként a következőket tudom elmondani. Egy eh, az Európai Bizottság esetében egy delegált jogszabályról van szó, ezt átdolgoztuk, most ez némileg változott, az Európai Bizottság némileg eleget tett az elvárásainknak, és eh, hát szorosan együttműködtünk a regi főigazgatósággal. A helyzet pillanatnyilag tehát az, hogy eh, a szabályok egy része a mellékletben szerepel, a tulajdonképpen egy jogszabály mellékletében, és mindkét fél végülis ilyen módon ebbe bele tudott menni. Kréleszony és Niszlroy úr is szorosan részt vett ebben a munkában. Tudom, hogy az Európai Bizottság egy felhatalmazáson alapuló jogszabályra tesz majd javaslatot, a partneri szerződésekre vonatkozik ez, és az operatív programokra, vagyis eh, két pályán haladunk, majd azt kell, hogy mondjam, némileg itt lesz az említett eh, melléklet, illetőleg egy plusz dokumentum, egy plusz anyag. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez továbbfejlődést jelent, eh, bizonyos kétértelműséget ki lehetett zárni, és a dokumentum most egy pluszról beszél, egy európai többletértékről beszél. Szerintem ez egy szerencsés megfogalmazás valójában. Aztán van egy lista is, a jó példák, a jó gyakorlatok egy indikatív felsorolása, amely lehetővé teszi a választást. Úgy gondolom, hogy ebbe az irányba haladnak a munkák. a szakbizottságunk és az Európai Bizottság közötti tárgyalások során van egyfajta egyesség, és hogyha így fogalmazhatok, akkor meglehetősen elégedettek vagyunk a, az eredményekkel. Természetesen lehetne ez jobb is, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, ez egy jó kompromisszum, amikor a közös stratégiai keretről beszélünk. Úgy gondolom, hogy Ugyanennyire fontos az, hogy gyorsan elfogadjuk ezt a jogszabályt, bár nyilvánvalóan lehetne gyorsabban is, mindig lehetne gyorsabban, de hát egyfajta ö, késésbe kerültünk. Van-e ehhez kérdés, megfontolás, ötlet? Bár túl sok időnk nincs, de hát egy kis idő, egy kis mozgástér mindig adott, amennyiben valaki szeretne hozzá szólni. Nem látok ilyet. Úgy tűnik, hogy a témát, de mégis valaki hozzászól. Köszönöm szépen. Egy témához szeretnék hozzászólni a a koter tagjai vagyunk, sajnos el kellett menni a képviselőnek a helyi a fejlesztési bizottság tagjaként egy legkülönbözőbb testületekben dolgozunk, és a helyi fejlesztési bizottságoknak természetesen a strukturális alapokról is megvan a véleményük, és a fejlesztési alapok is tisztában vagyunk azzal, hogy azt látjuk, talán ezt erősíteni kellene ezt a vonalat, és biztosítani kell a megfelelő alapokból való részesedést Bizonyos esetekben a CLLD keresztül működik ez, aztán máshol hazai rendszereket alkalmaznak, ami a városokat illeti, <laughs> vagy a helyi közösség, És mindenképpen az elosztásra be kell vonni Ugye itt egy nagy jelentős különbség van egy nagyon kis program és egy megfelelő kritikus tömeg közé. Dziękuję bardzo. Tak myśmy procedowali opinię pana garvey i z dużą uwagą. Köszönöm szépen Garvey úr véleményét. Taglaltuk, meg is beszéltük. A Koter ülésén meggyőződésem, hogy ezt a véleményt adott helyen figyelembe tudjuk venni. Túl sok idők már nincsen, ezért azt kérem, hogy lassan zárjuk le az együttesülést. Ami engem illetén szeretnék köszönetet mondani azért, hogy részt vettek az ülésen. Úgy gondolom, hogy munka szinten a kapcsolatok a régiók bizottsága és a szakbizottság között meglehetősen jók, és a főigazgatóságot is bevonjuk, a regi főigazgatóságot. Ez ahhoz vezet, hogy szerintem, hogy olyan jogszabályok születnek a jövőben, amelyek a helyi együttműködést segítik elő. Ami a mai napon elhangzott, amit önök is elmondtak, azt igyekszünk az ADR, vagyis a Régiók Bizottsága közleményében kinyilvánítani, évvégig kívánjuk ezt elkészíteni. Nagyon hálás vagyok az elmondott gondolataikért, és úgy gondolom, hogy tényleg a jövőben is gyümölcsöző együttműködést folytatunk majd. Köszönöm szépen, és visszaadom a szót az elnök asszonynak. Köszönöm szépen, még a Eurocities nevében szeretnék észrevételt tenni. Hiszen emlékszem, hogy hogy éreztem magam, amikor elvesztettük a bizottságnál a lehetőséget, hogy ezt a programot futtassuk, de hát a kérdés az, hogy miért ne folytassunk le egy pilót, egy kísérleti projektet adjunk egy-két városnak lehetőséget, hogy részt vegyenek ebben a programban, és lássuk meg, hogy milyen problémák merülnek fel. Ami a jelen ülésünket illeti, én is el szeretném mondani, hogy nagyon örülök, és ezt azt hiszem minden bizottsági tag nevén, nevében elmondhatom, hogy kitűnő együttműködés alakult ki a régiók bizottságának tagjai, és mi köztünk, ők is megosztják velünk a tervezeteiket, egy folyamatos párbeszéd, dialógus van közöttünk, és ez befolyásolja mi gondolkodásunkat. Hiszen ha túl későn kapunk meg egy véleményt, akkor azán már nem tudunk mit kezdeni. Viszont ha időben kapjuk meg, annál inkább. A legjobb keret a legjobb jogszabályok sem jelentenek semmit, hogyha nem válik belőlük valóság. Ezért azt gondolom, hogy minnyájunknak feladata önöknek is, hogy otthon a kormányaikkal, a miniszterelnökeikkel rájuk nyomást kell gyakorolniuk, hiszen nem a parlament az, amely megvétózza a mélyebb együttműködést. Tehát kérem, hogy hassanak a kormányaikra. Annak is örülök, hogy a konszolidáció időszakában, abban az időszakban, amikor a tagállami költségvetéseket konszolidálnunk kell, és minden egyes kiadott erót háromszor meg kell forgatnunk, meg kell néznünk, hogy mire fordítjuk. Örülök tehát annak, hogy a kormányok nagyon sok hatáskört delegálnak az önkormányzatokra de persze fennáll annak a veszélye, hogy újra centralizálnak. Pedig az európai gazdaság, az európai közigazgatás decentralizáltá vált. Tehát mindenki éber kell, hogy maradjon, hiszen az európai politikákat számos módon tudja támogatni az önkormányzati, regionális szint. Vegyék hát komolyan ezt a kihívást, ne engedjék meg, hogy ismét centralizáljanak. Köszönöm, hogy itt voltak, és az a kellemetlen hírem van, hogy mindazok, akik nem a Regi Szakbizottság tagjai, azoknak sajnos ki kell menniük a teremből, Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elnézést kérek, hogy erre kérem, arra kérem önöket, hogy minél hamarabb menjenek ki a teremből, de sajnos csak itt tudnak dolgozni. Okay, okay, okay please. All the, all the best. Okay, secure me. Okay, okay. Bye bye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 Oda akar ülni? Hát nem biztos, hogy látni fogom. Uh, we, we are nearly ready. Miguel. Készen vagyunk talán. Miguel. Akkor mindenki tegye be a szavazókártyáját. Megnyitjuk. a vízügyi, energiaipari, közlekedés és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatok beszerzéseiről a szavazást 61-es módosító. Erről szavazunk. No, no, so why you complain? Don't complain. It's okay. No, it's not yet. <laughs> Can we start the vote? Amendment 61. Who's in favor? 61-es módosító kitámogatja, kiellenzi. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. 62-es kitámogatja, kiellenzi, elutasítva. 63-as, 64-es kitámogatja, kiellenzi, 65-ös mellette ellenem elfogadtuk. 5-ös kitámogatja, ki ellenzi. Hát ezt nem láttam jól, ellenőrizzük inkább le. The vote is open, the vote... Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette. Ellenem. Elutasítottuk 67-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva 68 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 69 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 70-es módosító ki van mellette, ki ellenzi? Elfogadtuk. 8-as mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 73-as, 74-es egyben, mellette ellenem. Tartózkodás elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-79 egyszerre mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es mellette ellene elfogadtuk, 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 85-ös mellette ellene elfogadtuk, 86-87 egyszerre mellette ellene tartózkodás elutasítva, 88-as mellettem ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellettem ellene elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene elfogadva, 11-es mellette elfogadva, 12-es mellettem ellene elfogadva, 13-as mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellen elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. De hát ellenőrizzük le a 16-ost képviselőtársaim. The vote is Elfogadtuk. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 18 mellette. Ellene. Elfogadva. 19 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 20. Kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadva. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 92 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 93-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 22-es kitámogatja. Ki ellenzi? 3-as kompromisszum mellette. ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26 mellettem, Ellene. tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Vagy nem? 28 asról megnyitom a gépi szavazást, hogy ellenőrizzük, mert nem láttam teljesen egyértelműen, hogy ki szavazott mellette és ki szavazott ellene. Elfogadtuk, jól láttam. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104-es mellette, ellene tartózkodással utasítva 105 mellette ellene tartózkodással utasítva 31-es mellette ellene tartózkodással elfogadtuk, 106 mellette ellene elfogadtuk, 107 mellette ellene tartózkodással elfogadtuk, 110 mellette ellene elfogadtuk, 111-es mellette ellene elutasítottuk. Not, it's 114, which is withdrawn. So what I vote? You vote 113. 113 we vote. A 113-asról szavazunk. 113-asról szavazunk. Mellette. Tehát 113 as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harminckettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115 és 16 mellettem nem, nem, erről nem szavazunk. Bocsánat, elnézést, így az elnök. 117-es és 18-as egyben mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 33-as kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette ellene elfogadtuk. 119 és 20 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 122-es mellettem, ellene elutasítva. 123-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 124-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Lássuk a 125-126-osat mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodott-e valaki, elfogadtuk 127-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene elfogadtuk. Már is lapozok, nézem a listát. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38 mellettem, 38 mellette, ellene, 39 mellette, ellenem, elfogadva. 131 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellenem elfogadva, 41 mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellenem, 133 mellette, 132-es, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as preambulum bekezdés mellette ellenem, 44 mellette ellen elfogadva, 1-es mellette ellene elfogadva, 45 mellette ellene elfogadva, 46 mellette ellene elfogadva, 47 mellette ellene elfogadva, 48 mellette ellene elfogadva, 49 mellette ellene elfogadva, 50 mellette ellene elfogadva, 51 mellette ellene elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellettem ellene elutasítva. 56 mellettem ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kitámogatja. Kivit szavaz nemmel elfogadtuk. 58 mellettem ellene tartózkodás elutasítottuk ezt bizony. 57-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 kitámogatja, kiellenzi, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene. Elfogadtuk 60-as, mellette, ellene, elfogadtuk, és most az egész véleményről szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom a szavazást, elfogadtuk. Most pedig tovább lépünk Vlaszak kollega jelentésére az uniós polgári védelmi mechanizmus címet viseli ez. 50-es módosító. Mellette ellene, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellenőrizzük az 50-es gyorsan. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, jó, ellenőrizzük. 51-est. Everybody, but we don't know. What, what? Should we accept it, but let's at least. You never know, yes. Okay, the vote is... It's rejected. Elutasítottuk. Azt mondtam? 52-es mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk 53 mellette. Ellene Elnézést, 53-as, nem tudom. Ellenőrizzük. Az egyik frakció nem volt egyértelmű. 53-as. 53. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Majdnem mindenki ellene volt, de ezt nem láttam, bocsánat. 54-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55 mellette, 54-est ellenőrizzük rendben. We, we, we close the vote. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Kis különbséggel, de elfogadtuk. 55 mellette ha nem tudom, hogy a koordinátor mit mond, akkor mindenkit meg kell számolnom. Ki támogatja az 55-öst? Még egyszer. Elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 63 mellette, 63. Megvárjuk a kollégákat az áldétól. Tehát 63. Még egyszer. Ellene tartózkodás elutasítva 64. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 65. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Nem, ellenőrizzük a 65-öst. Oh, rejected. Elutasítva. 66 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 67-es mellette. Nem? Oka fogyott? Rendben. Nem. Nem. Akkor 67-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14, 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 72-est. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. 20-19 ellenében. 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 74 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük. And it's adopted. Elfogadtuk. 81-82 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ja, erről nem kellett volna szavaznunk. Fölöslegesen szavaztuk meg elnézést. 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 84 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 85 mellette, a 85-öst ellenőrizzük. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 86 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 87 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 90 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 91 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük, tudtam. Ha nem mondom, hogy elfogadtuk Márkusznak, akkor ellenőriznem kell mindig. Ez egyértelmű. Elnézést, elutasítottuk. 19-20 ellenében. 92 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy megint nem egyértelműen ellenőrizzük a 92-est. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 18-19 ellenében. 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, azt hiszem, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20, 96-os mellette elutasítottuk, azt hiszem, de ellenőrizzük. 96-ost ellenőrizzük. Rendben. Elutasítottuk. 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 99 mellette ellene tart. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizhetjük, hogyha akarják. 99-est. Elfogadtuk. Százas. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, 101 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 102 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 104 mellette ellene 104-est ellenőrizzük. The, the vote is cl- closed. Lezárom. 21-19 ellenében, tehát elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 22-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 20-20 ellenében. 105 mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk. Markus ellenőrizni szeretné? 105-öset. Ellenőrizzük. Nagyon szorosak az eredmények. Elfogadtuk 20, 19 ellenében. Százhat mellette. Elfogadtuk 107 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizhetjük. Én elutasítást látok, de hát megváltoztatják a véleményüket itt. Mire szavaznak? Elfogadtuk egy szavazattal. 108 mellette. Tudják, hogy a frakciók közötti arányok megváltoztak, mert Sokan nincsenek itt, és ezért nem lehet csak a frakciók alapján dönteni. 108 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 116-os következik, mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elutasítottuk. 117, nem, 116-ost ellenőrizzük még. And it's rejected. Eh, elutasítottuk. 117 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Márkusz még a saját frakciód is, úgyhogy ezt nem ellenőrizzük. 118 ellene tartózkodás elutasítva, 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva, és most preambulum pont 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Igaz? 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 30 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette 34-es, bocsánat, 33-as, 33-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük, 33-ast ellenőrizzük. Elfogadtuk 20-19 ellenében. 30, 34 mellette. Nem, okafogyott. Akkor 35-ös. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kérem, két frakció ellene egy tartózkodott, 36 mellene, mellette ellen 36 mellene ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, de nem is kellett volna szavazni. Bocsánat. Most mi jön? 39? 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a hetes mellette ellenőrizzük a hetest, nem tudom. Húsz-húsz ellenében, hát hogy lehetne ezt tudnunk? Elutasítva, 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellene, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette, elnézést, hetes, igen, 44 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 8-ast. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 9-es. A 48 ost visszavonták. 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk. Addig szeretnél ellenőrizni? Kérem, jó. Márkusz miatt olyan sokat ellenőriztük már. Hát az ICR miatt is, hogy ellenőrizzük egy kicsit nem szavaznak az emberek, de hát mit tehetünk? Mi lezártam a szavazást, és elfogadtuk. Most akkor a rendeletről szavazunk, megnyitom a szavazást. Ugyász úr jelentése következik. 34 Now we go to Financing Management Monitoring of Common Agricultural Policy. A közös mezőgazdasági politika monitoringja, finanszírozása, irányítása a téma, 11-es pont. Amendment 6. Who is in favor? Who is against? Abstentions adopted. Amendment 7 in favor. 7-es módosító elfogadtuk. 8-as módosító, elutasítva 9-es, elfogadtuk, 35-ös, e, elfogadtuk, 36-os, támogatja, ellenszavazat elfogadtuk, 37-es, támogatja, ellene, elfogadtuk, 12-es, támogatja, ellene, elfogadtuk, 13-as, nem, 13-as támogatja, ellene elfogadtuk. 41-es támogatja, elszavazat elutasítva, ellenőrizzük. Elutasítva egyel. 42-es támogatja ellene, elfogadtuk, 43-as támogatja ellene tartózkodás, elfogadva 44-es, ellenszavazat elfogadva 46-os, elfogadva 47-es támogatja ellene, elfogadva 48-as, 14-es, 14-es következik, elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük a 14-est. Yeah, it's rejected. Elutasítva. Rendben van. Akkor a 14-est elutasítottuk. 50-es ellen, majd mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellenőre tartózkodás elfogadva, 52-es ellenszavazat elfogadva, 17-es elfogadva, 53-as mellette ellenőre tartózkodás elfogadva, hogyan 20-as 20-as támogatja ellenőre tartózkodás elfogadva, preambulum egyes kompromisszumos támogatja ellene elfogadva, Kettes módosító, nem, nem, visszavonták. Kettes kompromisszumos, támogatja ellenszavazat elfogadva. 24-es, 24-es, támogatja ellenszavazat tartozás elfogadva. 25-ös, támogatja ellenszavazat elfogadva. 26-os, támogatja ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös, támogatja ellene tartózkodás elfogadva 27-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadva 28-as támogatja, ellenszázat tartózkodás elfogadva 29-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 30-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 33-as támogatja, ellenőrizzük a 33-ast, 33-as ellenőrzése következik. Lezárom a szavazást. Elfogadták. 34-es támogatja ellene. Elfogadva. Akkor a rendeletről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Senki se szavazott ellene. Katrin Gress kap keletős adó támogatási rendszer alapján a mezgazdasági termelők viszonyük közvetlen kivizetések. 45-ös mellett tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 11 es Lezárom a szavazást. Elfogad. Egyes kompromisszumos kitámogatja ellenszavazat ellenőrizzük az egyes kompromisszumost. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös támogatja. Nem, bocsánat, 50-es. A kompromisszumost elutasítottuk. Olyan ritkán fordul elő. Jó, elutasítva 51-es. Mellette ellene tartozkodás, elutasítva. Akkor a 15-ös. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szeretnék ellenőrizni, ugye? Hát igen, vonakodtak egy ideig. 21 to 19 adopted. 17 in favor. 21-19 elfogadva. 17-es mellett ellene. Ugyanaz a helyzet. Jó, ellenőrizzük, jó? Elutasítva. A szóbeli módosító 19-es. Valaki nem támogatja a szóbeli módosítót, Szikerszki Akkor nem szavazunk. De szavazunk. A módosítás nélkül szavazunk róla. Ki támogatja? Ellenszavazat tartózkodás. Szerintem elfogadták. Nem, akkor ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 19-est a szóbeli nélkül, szóbeli módosító nélkül. Egy szavazattal elfogadtuk. Akkor még egyszer ellenőrizzük. Van itt valami további probléma? Tisztelt kollégák, Katrin Gressle nevében szeretnék hozzászólni, aki az előadója a véleménynek, de ma nem tudott itt lenni, és elnézését kéri. Gressle asszony sajnálja, hogy a néppárt ellenzi a szóbeli módosítóját. Ez egy kompromisszum gyümölcse Ugyias úrral, aki a SEDU az ALDE részéről ezen kérdésekben, és az volt a javaslat, hogy területi paktumokat hozzanak létre regionális szinten a szakmai és politikai résztvevők között azért, hogy ilyen zöld gyakorlatot lehessen kialakítani, amely a regionális tulajdonságokat figyelembe veszi. Ez eredetileg a régiók bizottságának volt a javaslata. Ő arra kéri önöket, hogy az eredeti módosítókat szavazzák meg ugyanezen kérdések kapcsolatban, tehát a 3-as és 19 módosítókat. Ez fontos üzenet lenne arra vonatkozóan, hogy a mi szakbizottságunk ilyen szerepet vállalhat abban, hogy jobban meghallgatja a regionális önkormányzatok véleményét. Okay. Unless you want, you want to vote again, but... but... Hát, újra akarnak szavazni, tess? Köszönöm szépen. Ez nem egy kompromisszumos de már szavaztunk úgyis. Nem lehet visszamenni. Köszönöm szépen a kérés, de akkor 18-as módosító. Ki támogatja a 18-ast? Ellenszavazott. Elutasítva. 55-ös. 56-os pontosabban szólva. Ki támogatja az 56-ost? Ellenszavazott tartózkodás szerintem elutasítva. 22-es, tám, ki támogatja? Ellenőrizzük a 22-est. Lezárom a szavazást, is elutasították. es 64-es következik. A 64-es következik támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 68-as, igen. Támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 69-es támogatja, ellene tartózkodás elutasítva. 27-es támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 27-est. And it's rejected 21 elutasítva 21-18 arányban. 30-as következik. Nálam nincs is 30-as. Ja, itt van. 30-as módosító támogatja ellen a tartatkozás elfogadva. Elutasítva. 32-es, ki támogatja ellene tartózkodás. Ugyanaz a helyzet, mint az előbb, nagyon szoros az eredmény, ellenőrizzük. Elutasítva 33-as támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 75-ös támogatja, ellenszerzett tartózkodás elutasítva 76-os támogatja, ellenszerzett elutasítva 78-as támogatja, elutasítva 79-es támogatja, ellenszerzett tartózkodás elfogadva. 85-ös támogatja, tartózkodás elfogadva. Preambulum, kettes kompromisszumos elfogadtuk, 36-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. Nem. Ellenőrizni kell. Ellenőrzünk, lezárjuk, elfogadtuk. 36-ost elfogadtuk, akkor 35-ös oka fogyott. 37-es támogatja. Ellenszavazat tartózkodás. Azt hiszem elutasította. 39-es támogatja. Ellene elutasítva. A hármas módosító, itt is van egy szóbeli módosító. Van, van aki a szóbelit nem szeretné, ellenzi -e valaki a szóbelit? Akkor a, a szóvali módosítás nélkül szavazunk most a hármasról. Azt hiszem elfogadtuk, vagy ellenőrizzük. Akkor ellenőrizzük. Plusz 19 arányban elfogadva. 42-es módosító. Kitám volt ellen tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük akkor ezt is, a 42-est ellenőrizzük. Elutasítva 19-19. Akkor 43-as következik, támogatja. Támogatja 49-es. Elfogadva. Jó. Szerintem elfogadtuk. Jó. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-17 arányban. Az egész rendeletről szavazunk. Elektronikus úton szavazunk. It's adopted, right? Elfogadtuk. 18-4 arányban, és 17 tartózkodás is volt. Most pedig Yunus Omaji jelentése, vagy véleménye. everything is inadmissible almost. Okay, dear colleagues, I'm very happy that... Uh, Yunus Omazsi egyetértett azzal, hogy visszavonja előadóként ezzel egy sor problémát megoldott, de azért nehéz lesz. A második oldalon a 33-as módosítóval kezdjük ezt elfogadjuk, elfogadtuk. 37-es, itt részben szavazunk. Az első részt kitámogatja, elutasítva. A második részre szavazunk, támogatja, a tartózkodás elutasítva. 38-as módosító, mellett tartózkodás elfogadva, 39-es mellett elfogadva, 40-es, ezt meg kell nézni, az ECR megnehezíti ma az életemet. Tehát a 40-esről szavazunk. Ellenőrizzük a szavazást. Elutasítva 41-es, támogatja, ellene. Ugyanaz a helyzet, szerintem elutasították, de hát ellenőrizhetjük is. Akkor gyorsan ellenőrizzük. A 41-est ellenőrizzük. Jó, mert szerintem elutasítottuk, de Igen, elutasítva. Na, Akkor hova megyünk? A negyedik oldalon a 68-as módosító. Ki támogatja ellenszavazat tartózkodás? Szerintem elfogadtuk. Csak ellenőrizzük. el, egy szavazattal a 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezután a preambulum következik a hármas módosító, támogatja ellenszózott tartózkodás elfogadva, ötös módosító, mellette tartózkodás elfogadva, hatos, mellette tartózkodás elfogadva, kilences, mellette tartózkodás elfogadva. 15-ös támogatja ellenet. Szerintem elfogadtuk, de nem tudom, az ECR nem szereti. 15-öst ellenőrizzük. ECR egész idő alatt ma bajkeverő. Elfogadtuk. 16-os módosító kitámogatja ellenszavazat. Tartózkod. Ugyanaz lesz szerintem a helyzet, elfogadjuk. 19-es módosító támogatja, ellene tartózkodás. Szerintem elfogadták. Ez a vége, ugye akkor elektronikusan szavazunk az egész rendeletről. Megnyitom a szavazást. What is it we don't vote? Oh, I'll tell you. Which point is this?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 itt most nem kell mindenen szava, mindenről szavaznunk, megállapodtunk abban, hogy a 13-as perambulum bekezdésről nem szavazunk. Ez a kettes kompromisszumba került be, és egy másik az ötösbe került be, illetve kilencesbe novemberig, amíg a CPR mandátumát nem fogadják el véglegesül. Ugye a CPR-ről júniusban szavaztunk, és a rendelet vonatkozó módosítók nem kompatibilisek ezzel, tehát meg kell várnunk a novembert. Mindenről szavazunk, kivéve a 2-es, 5-ös és 9-es kompromisszumot. Mindezt elmondva, Márkusz Jézú. Egyetértek ezzel az eljárással. Azzal tehát, hogy bizonyos cikkekről ne szavazzunk, amelyek mondanának az általános rendeletben foglaltaknak. Ugyanakkor a jegyzőkönyv számára és minnyájunk számára világossá szeretném tenni, hogy számunkra, hogy a frakciókon túlmutató módon, tehát az minden frakció egyeztetett a pontokról, a tartalmáról a szabályozásnak. Ezért tehát azt szeretném, hogyha novemberben a tegnapi megállapodásunk alapján eh, tudnánk szavazni ezekről a pontokról. Van Nisztelrooy, kollega Lambert. Én is csak a jegyzőkönyv kedvéért mondanám, nagyon fontos, hogy Markus bejelentette, hogy eh, megegyezett abban, hogy a 11-es szikről nem szavazunk és valóban a többi többével felvettük a kapcsolatot a CIF-ről. E Megegyeztünk a tartalom tekintetében, és amikor a mandátum segítségével megállapodásra jutunk novemberben, akkor újra szavazhatunk ezekről a nyitott kérdésekről és lehet, hogy egy-két kérdésben másként fogunk gondolkozni, de összességében nyomatékos akarom tenni, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy megállapodás jött létre ezen cikkekről, és a megállapodás szellemében fogunk szavazni majd novemberben. Igen, vitát ne kezdjünk, de hát Viktor, Viktor, önél szó. Persze, én is csak meger, megerősíthetem, hogy amint a CPR-ről való megállapodás létrejön, az én jelentés tervezetembe is beemelem a CPR-ből ezt a mondatot, azért, hogy a jogszabálytervezetek azonos módon fogalmazanak. Rendben van, köszönöm. 51-es módosító mellette, ellenem. Elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es mellette, ellene, elfogadva. 53-as mellette, 53-as mellette elutasítva hármas kompromisszum, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, elutasítva, 56 mellette, ellene, elfogadt, elutasítottuk hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 60-as mellette, ellene, elutasítva. Négyes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellettem, ellenem elfogadtuk. 64-es mellettem, ellenem elutasítottuk. 66 mellette, ellenem elutasítottuk. 68-as mellette, ellene elutasítva. 69 mellette, ellenem elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette ellene elutasítva. 75-ös mellette ellene elutasítva. Most nem szavazunk, ugye? Most nem szavazunk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 86 mellettem, ellenem, elutasítva 87, ez okofogyottá válik. Hetes kompromisszum mellettem, ellenem, elfogadva. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 98 mellette, ellene, elutasítva. 18-as, nem erről nem szavazunk, de szavazunk, bocsánat. 8-as kompromisszum. 8-as kompromisszum mellette ellene elfogadva. Százas mellette ellene elutasítva. Száz három és száz ezek együtt azonosak, együtt szavazunk róluk. 107-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 108 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 11-esről nem szavazunk. 133 mellette, ellene elfogadva. 19-es, elfogadtuk. 134 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt le a 134-eset. And it's rejected. Eh, Elutasítva. 20-as módosító mellette, ellene elfogadtuk. 135 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 136 mellette, ellene elfogadtuk. 137 mellette ellenem elfogadtuk, 138 mellette ellenem elfogadtuk, 139 mellette ellenem. Úgy hiszem, hogy elfogadtuk. 140 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 21-es mellettem, ellen elfogadtuk. 22-es mellette, ellen elfogadtuk. Szóbeli módosítás a 23-ashoz ellenzi-e valaki a szóbeli módosítást, ha nem, akkor szóbelileg módosítva mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 141 mellette, ellene elutasítva 142 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 143 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 144 ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk 145 mellette, ellene elfogadtuk. 146 mellette. Mit is akarok mondani? Elutasítottuk 147 mellette, ellene elutasítva, 148 mellette, ellene elutasítva, 149 mellette, ellene elutasítva. 150 kitámogatja, ellenem elutasítva. 151 mellettem, ellenem elutasítva 152 mellette ellene, elutasítva 153 mellette ellene, elutasítva 154 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Preambulum bekezdések 26-os kitámogatja ellene, elfogadva 27 mellette ellene, elfogadtuk 28 mellette ellenem, elfogadva 29-es, ki támogatja? Lássuk, ki ellenzi. Elutasítottuk. Egyes mellette, ellene. Elfogadtuk. 30-as, ki támogatja? Ellene. Elutasítva 31 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva 32-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellen tartózkodás elutasítva. 13-as preambulum bekezdés erről ugye nem szavazunk. 34, tehát 33-ról három bekezdésben mellette ellene elfogadva. 34 mellette 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 46 mellettem, ellenem elfogadtuk. 47 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 48 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene elfogadtuk. 50-es, kitámogatja. Kollega, ki ellenzi? Elutasítottuk. 25-ös módosító mellette ellen elfogadva. Végszavazás. Bocsánat, a végszavazásra november havában kerül sor. Ezzel lezártuk a szavazást, de nem zártuk le. Ó, bocsánat, mondja az elnök hogy van itt még szavaznivaló. Ezt egész egyszerűen elfelejtettem a nagy kapkodásban, nem láttam. Alácsúszott a papírjaimnak. Ám most szavazunk Oldrich Vlaszak jelentéséről. 30-as, kitámogatja ellenem? Elfogadtuk. 31 mellettem. Ellene elfogadtuk 32-es mellette, ellene elfogadtuk 33 mellett, ellen elfogadtuk. 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös kitámogatja, ki ellenzi elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, elfogadtuk 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 38 mellette, ellene tartózkodás, nem tudom a 38-ast. Ellenőrizzük hát le inkább ezt. The vote is closed. Lezárom a szavazást, melyet korábban megnyitottam. 19-19 ellenében elutasított, 39 mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is le, 39-es. It's the same situation, yeah. Ugyanez a helyzet. 40 mellette, ellene, tartózkodás. Ugyanez a helyzet, tehát elutasítva. 41 mellette, ellene, elutasítva. 42 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 4-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítva, 43 mellette ellen elutasítva, 44 mellette ellene elfogadva, 45 mellette elfogadtuk, 46 mellette ellene elfogadtuk, 5-ös mellette ellenem elfogadtuk. 6-os kitámogatja. Ki van ellene? Elfogadtuk. 47-es mellettem ellene a 47-esről elektronikus szavazással bizonyosodunk meg. Megnyitom a szavazást. And it's rejected. Elutasítva. 47 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 mellene, el, mellette elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50 elfogadtuk 51 mellette, ellen elfogadtuk 52-es mellette, ellen elfogadtuk 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 54 mellette, ellene elfogadtuk 9-es mellette, ellene még egyszer a 9-est kitámogatja. Ki van ellene? Kitartózkodott, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene elutasítottuk 11 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 12 mellene, mellette elfogadtuk, 13 mellette elfogadtuk. 14 mellene <laughs> elutasítva 15 15 mellette ellene elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, elutasítva, 17 mellette, ellene, elfogadtuk, 55 mellettem, ellene, elutasítva. 56 mellette, ellene, elutasítva, 57 elutasítva. Hatvanos mellettem, elutasítva. Pream, прям... Húszas elfogadva, 21 mellette. Ezt leellenőrizzük. It's rejected 19 to 19. So we vote 20. 22-es mellettem elfogadtuk. 1-es kitámogatja, ellene elfogadtuk, 23-as mellette elfogadtuk. Kettes kitámogatja. Ki ellenzi? Nem tudom, nem látom ezt, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük ezt le. Kettes. Megnyitom a szavazást. And it's adopted by two. Elfogadtuk 24, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 25 mellette, elletne, elfogadtuk 26 mellettem, ellene, elfogadtuk 27 mellette, ellene, elfogadtuk 27 mellette, ellene, elfogadtuk 3-as mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük ezt inkább le, a 3-asról, megnyitom a szavazást. Hmm. Elfogadtuk. Szűk többséggel, de elfogadtuk. 29-es. A 29-es meg kimaradt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Uh, the vote is closed. No, not, not. Will repeat? Will repeat? Sorry,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 Yeah, ladies and gentlemen, we should continue and the next... Hölgyeim és uraim, folytatjuk a munkát. A következő napi rendi pont pedig az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések, Lambert von Nisteroy és Konstance Krél a jelentéstevők. Mácóni asszony, kér szót először, vagy utána? Először a jelentéstevők, utána ön kapja meg a szót. Tudom, Anconi az, hogy a problémája, de hát mégis csak először adjuk meg a jelentéstevőknek a szót. Előbb Lambertnek, utána Konstancének, utána pedig ön kap szót. Lambert, csak egy fél óránk van, és kérek mindenkit, hogy fogja magát rövidre. Hát csak nagyon röviden. Hogyan járunk el? A mandátum megfogalmazott módon rendelkezésünkre áll, július hónapi ez a mandátum, és időközben egy orientációs találkozó és vita eszmecsere után beosztottuk a három oldalú tárgyalások időpontjait. A helyzet pedig az, hogy minden héten lesz trialógus oldalú tárgyalás, kivéve a Strasburgi hetet. teljes prioritást adunk ennek a dossziénak, ennek az ügynek, és nagyon örülök annak, hogy a nehezebb, nehézkesebb indulás után lendületbe jöttünk, mindenki jól érti a másik álláspontját, és a tárgyaló csapat, a kollégák, tehát az általános rendelkezés árnyékjelentéstevői is lépésről lépésre haladnak a helyzet, tehát, tehát úgy kezeljük, ahogyan erről megállapodtunk. Még általánosabban annyit szeretnék mondani, hogy a mandátumunk alapján jártunk el, de a tanács általánosságban nem döntött még mindazon kérdésekről, amelyekre a mandátumunk, tárgyalási mandátumunk vonatkozik. Hamarosan tanácsülést tartanak, és ezután a háromoldalú tárgyalásokon is reményeink szerint nagyobb előrelépéseket érünk el. Most leginkább a cikkek megfogalmazásáról van vitam, amelyek a definíciókról szólnak, beszéltünk a partnerségi elvéről, most pedig a programozási részről kezdtük el az eszmecserét. Ideig azt gondolhattuk, hogy nagyobb előrelépést fogunk elérni, hogy őszinte legyek, de a következő lépésben a cikkek fordításáról szavazhatunk, Erről ugye júliusban nem lehetett szavazni. Megkapjuk a fordítást, ilyen módon a cikkekről szavazhatunk, majd a preambulum bekezdésekről is. Nem áttörést értünk el, de azért sok cikkről mégiscsak vitázni tudtunk, eszni, eszmét tudtunk cserélni. Meglátandó, hogy a tanács elmozdult-e. Mi az alapelveinktől nem mozdultunk el. Tehát nagyon sok kompromisszumot nem kovácsoltunk még ki. Ennyi lenne tehát az általános bevezető. Talán Konstance még valamit hozzá szeretne tenni? Csak néhány mondatot tennék hozzám. A partnerségi elv nagyon nagy nehézségeket okoz majd a tárgyalásokban. A tanács azt mondta, hogy elvben egyetértenek velünk, de hát a javaslatainkat nem szeretik. Nem lesz ez könnyű ez a vita. A CSF-ről pedig a bizottság tett egy javaslatot, mi azt mondtuk, hogy ezt ellenőriznünk kell, látnunk kell, hogy mire jutunk, és a többi kérdést Lambert már felvetette. Kis előrelépéseket értünk el, de nem annyit, amennyit el szerettünk volna érni. Thank you very much for this information, partly new. Köszönöm ezeket az információkat, Matszóni asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy kértem a szót az előbb, de egy módszertani és nem tartalmi észrevételt szerettem volna tenni. Különösen két jelentéstevőtől azt szeretném kérni, hogy függesszük fel a munkát egész addig, amíg a háromoldalú tárgyalások belső szerkezetéről nem jutunk megállapodásra. Hiszen a háromoldalú tárgyalások során minden jelentéstevőt be kell vonni, az egyes aljelentések, vagy külön jelentések jelentéstevőit is, és ezt tematikai tömbökbe kellene beosztani, és nem is annyira a rendeletek szellemébe. Ez megfelel a bizottság javaslatának szellemének a 2020-as időszakban, illetve a következő időszakra egy egységes szöveget akartunk elfogadni, és a strukturális alapokra vonatkozó külön elemekkel, és az alsó, az, ez alá tartozó rendeletek szövegével. Éppen ezért fontos, hogy differenciáljuk a munkát, az alaprendeletből át lehet persze majd emelni bekezdéseket, ez felgyorsítja a munkát, ezt elmondtam, már egyébként többször mondtam, és ezt úgy gondolom, úgy emlékszem, hogy biztosítottak is arról, hogy így fogunk eljárni. A munka elején ebben megállapodtunk, így akartunk dolgozni, és most mi történt, miért nem így dolgozunk? No, velocemente, anche io mi, aggan- mi aggancio, diciamo... Egyetértek azzal a kéréssel, amelyet a kollega vetett fel, hogy lehetséges volna ilyen módon módszertanilag eljárni, és biztosítani, hogy mindenki részt vegyen ezekben a tematikus blokkokban. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos volna egy olyan eszmecsere számára, amely, hogy is mondjam, sokkal nagyobb, jobban tudná becsatornázni a véleményeket, hiszen nagyon fontos kérdésről van. Konstanz, köszönöm szépen, Markus. Valóban vita volt erről, eszmecsere volt erről, előkészítő ülés volt, július 11-én vagy 12-én már nem emlékszem, és végezetül abban maradtunk, hogy tematikus csoportokban, tömbökben dolgozunk, de rendeletről rendeletre lebontva. Kezdjük az általános rendelettel a munkát, és utána és utána jönnek a következő rendeletek, amelyekről a tárgyaló csapatok cserélnek eszmét. Danuta Hübner elnökasszony bejelentette, kik vesznek részt ezekben a csapatokban, erről szavaztunk. És persze nyitva hagytuk azt a kérdést, és ez célra vezető is, hogyha felmerül az igény bizonyos szakmai területeken, ahol átfedések vannak a különböző témák között, nyitva hagytuk hát azt a lehetőséget, hogy a tárgyalás vezető és a szakbizottság vezetője a más tárgyaló csapatokból meghívhatja erre a területre a tárgyalókat és a tagokat. Így kezdtük a munkát, a második trialógus után vagyunk, és azt hiszem, hogy szép lassan a többit is előkészítik majd, de az elő, az általános rendelettel dolgozunk, a tematikus tömbökben először. Lambert. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen előre kell lépnünk különböző szinteken. Teljesen értem a kérdést, hogy hogyan lehet ezeket egyeztetni és a lehető legjobb információkat kiadni. Konstanca már bejelentette, hogy mi szeretnénk gyorsítani a dolgokon. Szeretnénk, hogyha a tárgyalásokat az egyes rendeletekről kezdenénk, és ahogy én tudom, már egy napirend tervezet született mindegyikkel kapcsolatban, úgyhogy nem arról van szó, hogy nem kezdjük el az ezekkel kapcsolatos tárgyalást, mindegyiknek megvan a saját útja, de egyetemen van kapcsolat az általános rendelet és az egyes alapok között. Egyelőre lehet, hogy félreértés ez, de mi szerint mindennel együtt foglalkozom, külön tárgyalócsoportok vannak. Hogyha bárkinek információra van szüksége, akkor nyitottak vagyunk, és az elnök felé továbbítjuk a kérdést, hogy az előadók lehet, hogy meghallgatják ezt a kérdést, és eldöntik, hogy lehetséges-e vagy sem. Volt egy kérdés vagy megjegyzés felém a planninggel, a novemberi tervekkel kapcsolatban. Nos, ami a pénzügyi rendeletet illeti, ezzel kapcsolatban sikerült megállapodnunk, van információnk. Talán bölcs megoldás lenne, hogyha ellenőriznénk az Európai Bizottságnál is, hogy a hogy a pénzügyi rendelettel kapcsolatban akkor öm, dönthettünk-e, úgy döntöttünk, hogy a CSF-fel kapcsolatos változásokat figyelembe vesszük, és a, az egyik alappal kapcsolatban, úgyhogy van még némi tér vagy hely a két szöveg között. Ami a pénzügyi rendeletet illeti, feltételezzük, hogy egyenként átnézhetjük és bevonhatjuk ezt majd a pénzügyi rendeletbe. Nem tudom, hogy ez helyes feltételezése, vagy sem. Tehát így tudunk eljárni majd, vagy sem. Mivel a bizottság szakértői itt vannak, talán feltetjük nekik a kérdést. Egy pillanat. Macóni képviselőt kérem meg, hogy mondja el azt, hogy a válaszok rendben vannak-e úgy, amit kapott. Vagy van-e még továbbra is probléma, hiszen Emlékszem arra is, hogy ezt meg akartuk tárgyalni, és a mindenkori raportőrök jelen vannak ilyenkor, és hasonló panaszom érkezett a frakciómból is, tehát hogy ez nem mindig működik. Tehát meg kell vizsgálni, hogy ez így van-e, bármennyire is bosszúsak ez egy olyan ügy, ami fontos. Tehát van, ami nem eléggé transzparens módon működik, és hogyha itt problémával szembesülünk, az tényleg komoly problémát jelent. Úgyhogy Mászoni asszony válaszára kíváncsi vagyok. Io non, eh, non sono sicuramente soddisfatta, nel senso che nel, nel merito... Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok megelégedett, nem értünk egyet a tartalmi kérdésben. Mint már mondtam, az a benyomásom, hogy jobb lenne, hogyha ahhoz ragaszkodnánk, amiről még az elején megegyeztünk. Tehát a tárgyalásokba vegyük be mindent, mindenkit, aki jogosult erre. Különböző tapasztalatokat, szakértelmet lehetett megvitatni, információkat, és néha kompromisszumos elemeket szavaztak meg, elég érdekes, meglepő módon. Én kétszer voltam ott a július ülésen, kértem, hogy adjanak pontosítást, tisztázást a módszerrel kapcsolatban, is feltettem a kérdést, hogy tematikus blokkonként járunk -e el, vagy sem, vagy rendeletenként. Azt mondták ott nekem, hogy tematikus blokkonként, anélkül, hogy pontosítottak volna, hogy valóban rendeletenként járunk el. Craig asszony válasz alapján biztos valami félreértés van, de én azért én ragaszkodnék a saját álláspontomhoz egyértelmű okokból. Albrecht úr. Elnézést, egy perc múlva el kell mennem. Röviden. A tárgyalócsoport az IRDF-fel kapcsolatban, a regionális fejlesztési alappal kapcsolatban még nem alakította ki a végleges dátumokat, hiszen ezeket a tanács és a bizottság még nem erősítette meg. Egyrészt. Másodrészt. Hübner elnökasszonytól tudom, hogy a CPR-ral kapcsolatos munkát úgy fogják megszervezni, hogy a főelőadók lépésenként meghívják az ágazati rendelet előadóit a konkrét témákhoz. Én ezt az információt kaptam. Előadóként az fejlesztési, regionális fejlesztési alapok kapcsolatban is várom ezt. Azt mondták nekünk, hogy ö, lesz olyan dátum, amely közvetlenül kapcsolódik majd az IRDF-hez. Tehát, hogyha én jól értem, akkor nincsen tendencia arra, hogy minden előadót minden ülésre meghívjanak, a döntés az volt, hogy minket, előadókat a konkrét témával kapcsolatban fognak meghívni. Engem így informáltak, és én várom az előadók információt arra vonatkozóan, hogy melyik ülésre kell nekem elmennem. Én csak ennyit tudtam vitázni, nem akartam ezzel kapcsolatban. Konstanze Krél. Konstanze Krél. Igen, ez a megállapodás hogyha tartalmi témák merülnek fel, amelyek érintenek más rendeleteket is, és hát ott a raportőröket meghívják. Ez valóban egy ilyen egyesség. A probléma az viszont, hogy még mindig az első súlypontnál járunk, és ez kizárólagosan a rendelet hatája alá tartozik. A partnerségi elvnél, a magatartási kódexnél, a definícióknál járunk, és ezt nem léptük túl. Most a nyolcadik cikknél járunk, és kértük ugyan a tanácsot, hogy egy szöveget adjon, amelyet a negyedik oszlopba beleírhatnánk, hogy mit egyeztettük már, vagy mit nem, de még ezt a szöveget sem kaptuk meg. Vagyis többet nem tudunk mondani, mint amit Lambert az imént mondott. Egyszerűen nincs több, nem adódott lehetőség arra, hogy egy más rendelet ből kiindulva meghívjuk a raportőröket. Ezért osztom azt az aggályt, amit Lambert mondott, hogy nagyon lassan haladunk, és abban bízom, hogy felgyorsul majd a tempó, hiszen ha így folytatódik, ez nem rajtunk múlik. Már több ponton azt mondtuk a tanácsnak, hogy adott esetben a együtt tudunk élni egy-egy szöveggel, amit a bizottság vagy a tanács készített, de a tanácsa az, vagy az elnökség, amely a legegyszerűbb ügyeknél is azt mondja, hát ezt vissza kell mennem, és itt a tanácsi munkacsoporton belül tisztázni kell, hogy a mandátumomba ez belefér. Nagyon nehezen halad a dolog, abban bízom, hogy felgyorsulunk, és hát a szakmai kérdéseknél természetes, hogy a kollégákat bevonjuk. Jó, akkor pedig ezt az információt is megkaptuk. Mazzoni képviselőt kérem meg, hogy beszéljünk erről. Ha problémák vannak, akkor mm, nézzük meg még egyszer, hogy, hogy mi a teendő. Tudunk-e valahol javítani ezen? Talán nekünk kellene még erről beszélnünk. Most pedig a bizottság kap szót. Van még időnk erre egyáltalán? Ugye a költségvetési rendület, rendeletbe is bele kéne mennünk. Új... Uh... Rövid tájékoztatás. A tárgyalási csapat a kohéziós alaprendeletről ugyanolyan helyzetben van. Mi is több időpontot javasoltunk a trialógushoz. Egyelőre a tanács nem válaszolt. Amint megkaptuk a tanács válaszát, a tárgyalásokat eldöntjük, hogy melyik dátumokon fogjuk elkezdeni a triológus üléseket, és hogyha jól tudom, akkor bizonyos időnként, adott időben a közös általános rendelettel kapcsolatban meghívjuk az illetékes személyeket. Rendben, akkor ezt sikerült tisztázni, most pedig a költségvetési rendelet következik. Berkovic úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Röviden. Technikai területről van szó. Kérem, legyenek türelmesek, hogyha kicsit bonyolultá válik a helyzet. Egy rövid dolgot szeretnék a CSF-fel kapcsolatban elmondani. A bizottság módosító javaslattal élt a rendelettel kapcsolatban, amely figyelembe veszi a parlament véleményét, és örülünk annak, hogy a parlamenttel együttműködünk majd abban, hogy véglegesítsük ezt a kérdést. Van egy mellékletünk, és javasoltuk, hogy delegált aktussal döntsünk, és ebben lesznek majd a kevésbé fontos elemek. Ami a kiigazítást illeti a felülvizsgált költségvetési rendelet fényében van erre szükség, fontos a kiinduló pontra emlékeztetni. A bizottsági javaslat kiinduló eleme mind a költségvetési rendelet felülvizsgálatában, mind az általános rendelet felülvizsgálatában az Európai Parlament ajánlásai voltak a 2010-es mentesítésből. Ebben a parlament kérte a bizottságtól, hogy teljesen használja fel a már meglévő szankciós eszközöket. 2007 és 13 közötti jogi keret nem rendelkezik megfelelő ösztönzőkkel azért, hogy a szabályokat betartsák, és nincsen a bizottságnak megfelelő eszköze arra, hogy szankcionálja a szabálysértőket. Ezen kívül a parlament kérte a bizottságot, hogy a felügyeleti szerepét is erősítse meg, és kérte a bizottságtól, hogy megfelelő szankcionálni mechanizmusokat ö, alakítson ki, és így ö, teljes felelősséget vállalhasson a költségvetés végrehajtásáért. Az ajánlásban volt még több specifikus ajánlás is, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a nettó pénzügyi kiigazítások, korrekciókat alkalmazni. Tehát ebben a két javaslatban mi ezeket figyelembe vettük. Ami pedig a költségvetési kezelési és kezelési felügyeleti részeket illeti, a bizottság garanciákat próbál adni, és itt azt javasoljuk, hogy egy ilyen számla alapú rendszert alakítsunk ki. Ezt megvizsgálták, és vagy elfogadja a bizottság, vagy sem, amiből kiderülne, hogy éves jelentésre van szükség avagy sem. Ez egy visszatérítési rendszer, amely 10%-ot fenntart, amíg a nemzeti ellenőrzési ciklusokat le nem zárták, és előfinanszírozással kompenzálják ezt, hogy a cashflow megfelelő legyen, és a tagállamok a haszonélvezőket még mielőtt a bizottságnak benyújták a költségeiket, így előfinanszírozásban lehet őket részesíteni. Ezen kívül hangsúly kerül a bizottság felügyelő szerepére is a szisztematikus nettó korrekciók területén, amikor a bizottság hibákat észlel, vagy a számvevőszék, akkor erre sor kerül. És itt nem az elképzelés, hogy visszatartsuk a pénzt, hanem inkább az, hogy ösztönzőket hozzunk létre azért, hogy a tagállamok megfelelően végezzék el a feladatukat. Változást javasoltak azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogadják el nemzeti szinten a rendszereket. Van egy javaslat arra vonatkozóan, hogy akkreditációs kijelölési rendszert kell bevezetni EU kritériumok alapján. Itt fontos változás, hogy a tagállam az, amely felelős ezért, a bizottság pedig egy kockázat alapú megközelítést fog alkalmazni, és így nézi meg az akkreditációs folyamatot és a kijelölési folyamatot. A lényeg itt az, hogy a bizottság szerint fel kell használni az erőforrásainkat arra, hogy a legmagasabb kockázatú területekkel foglalkozzunk. Hogyha minden ugyanolyan szinten kezelünk, akkor természetesen nehezebb beazonosítani a legproblémásabb területeket. Ez volt tehát eredetileg a javaslat lényege. Ennek nagy része nem változott, az biztos, hogy a bizottság célkitűzései a CPR-ral kapcsolatban nem változtak. A költségvetési rendelet következtében volt néhány változás, most erre, ezekre szeretnék rátérni. Ami a vizsgálatot és a számlák elfogadását illeti, itt változásokra van szükség. Először a költségvetési rendelet most már nem beszél a számlák clearingeléséről, igazságos eljárásra van szükség a számlák elfogadásával. Ez egyszerűen egy számlázási, könyvelési folyamat, és nem a szabályok betartását ellenőrizzük. Tehát egy, egyértelműbbé tesszük az eljárósokat, ugyanakkor nincsen szükség arra, hogy a rendszer sok részén változtassunk. A ö, költségvetési kezelési rendszerben sem, a 10% kérdésében és a pénzügyi kiigazítások kérdésében. Ami pedig a kezelését felelős hatóságok kijelölését illeti, az első változás, amelyre szükség van, az az, hogy az akkreditáció helyett most már a kijelölés, a designation szót kell alkalmazni, és ezért nem akkreditáló hatóságokra kell hivatkozni. Nos, vannak olyan elemek, amelyek most párhuzamosak a költségvetési rendelethez képest, ezeket törölni kell, és át kell gondolni, hogy van-e szükség egy próba időszakos eljárásra, vagy sem. Nem szükséges viszont a kezelési vagy jóváhagyó hatóságok jelölési rendszerén, sem pedig azon kritériumokon, amelyekre ezen kijelöléshez van szükség. És még egyszer, nincsen szükség szerintünk arra, hogy megváltoztassuk az eljárást, amelyet javasoltunk a bizottsági értékelésre. Tehát Van Nisztelről kérdésére válaszolva. Úgy gondoljuk, hogy ez egy eléggé technikai jellegű kérdés, vannak kiegazítások, amelyekre szükség van, de nem egy alapvető változásról van szó a szöveggel kapcsolatban, és mi úgy gondoljuk, hogy ezt nagyon gyorsan el lehet érni és végezni. Köszönöm. Once first. Ki szeretne először hozzászólni? Van Nisztelrooy. Azt gondolom, hogy akkor ezen alapon mi elindulhatunk. A plenáris szavazás után a költségvetési rendeletről, és utána azt tudjuk majd átültetni. Tehát a, megnézzük, hogy milyen szövegről lehet szavazni és vitázni, és így a mi tervezésünk ugyanúgy folytatódik, mint eddig, tehát ez lenne a mostani következtetésem, és hogyha bármilyen bonyodalmak vannak, akkor természetesen azt majd átgondoljuk. Ja, dann herzlichen Dank an die Kommission. Köszönöm szépen a bizottságnak és az előadóknak a frissítést. Akkor pedig az Európai Szolidaritási Alap végrehajtása és alkalmazása téma. Feragud asszonytól kapunk ma most egy tájékoztatót. Köszönöm. A nemrégi délkelet spanyolországi áradásokra utalnék. Malagában, Morciában több tucatnyi ö, sérült volt, és ö, többen eltűntek, és igen komoly anyagi károk is keletkeztek. Porto de Lorca, ez két morciai falu, amelyet ez igen komolyan érintett ez az áradás. A lakosság több millió eurónyi veszteséget szenvedett el, az üzlet, a haszonállatok, az iskolák, a lakások, és ezért először is szeretném részvétemről és együttérzésemről biztosítani az áldozatot és az érintett családokat és a szolidaritási alap tíz éves sikere után, mint önök is tudják, 2002-ben indult be ez az alap. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül pozitív eszköz. Láthattuk, hogy a pénzügyi támogatás, amelyet kiadtak, a 40 kétszer annyi volt, mint a szolidaritási alap, hiszen természeti vagy regionális katasztrófákra reagáltak, vagy a szomszédos országokban is reagáltak erre. Az egyik legsúlyosabb eset az Aquilai 2009-es földrengés volt, plusz 10 milliárd, több mint 10 milliárd eurót fizettek ki, több tízezer ember vált hajléktalanná, és 492 millió eurót adtak ki kártérítésként. Ez a szolidaritási alap a létrehozása óta arról ismeretes, hogy vannak hibái is, nem elég gyorsan reagál a hatály, nem elég egyértelmű, és ezért kellett felülvizsgálni. 2005-ben a bizottság javasolta, hogy vizsgálják felül alapvetően ezt az alapot, még akkor is, hogyha a parlament és a bizottság között bizonyos megállapodás volt, a tanács nem értett egyet, emiatt a bizottságnak az ezzel kapcsolatos jogalkotói javaslatát vissza kellett vonnia. Ma azt gondolom, hogy az alapon tudunk javítani, különösen, hogyha a számvevőszék 2008-as különjelentését figyelembe vesszük, amelyben azt olvashatjuk, hogy a regionális katasztrófák esetében amelyek tehát kisebb katasztrófák, nagyon nehéz az elvárásoknak megfelelni, hiszen a definíció túlságosan tág a szolidaritási alapra vonatkozó rendeletben, és a számvevőszék bírálta, hogy nem elég gyorsan reagál ez az alap. Ezek után 2010-ben a bizottság úgy döntött, hogy újabb felülvizsgálati folyamatot indít, ezért 2011. októberében a bizottság egy közleményt nyújtott be, és azért, hogy a korábbi kudarcot elkerülhesse, a cél az volt, hogy a hibákat ki lehessen javítani, de a pénzügyi affektációt és a hatályt nem akarták megváltoztatni. Ezzel kapcsolatban egy jelentés tervezetet nyújtottam be, ez a szolidaritási alap eddig eddig tíz éve létező működését felülvizsgálja, és kimondhatjuk, hogy a közveleményre milyen pozitív hatása volt ezen alapok működésének. Láthattuk, és a jelentésből is olvasható, hogy ugyanakkor fölösleges késedelmek vannak a tagállamok kifizetésében, és bizonyos tekintetben túlságosan nehézkes az eljárás. A tanácsnak és a parlamentnek meg kell egyeznie, és nagyon sok esetben az eljárás túlságosan lassú. Sok esetben a finanszírozás 9-10 hónappal később a katasztrófa után kerül csak kifizetésre és néha több mint két hónapra van szükség ahhoz, hogy magát a tagállami kérvényt megkapjuk. Igen, a természeti katasztrófákról is beszélni kell, de az emberi ö, ember okozta katasztrófákról soha nem beszélünk, hiszen ezekre a biztosítások ö, alkalmasak. Ezen kívül a kérelmek 63%-a regionális kategóriában került benyújtások, a regionális katasztrófákkal kapcsolatban. Ebből nagyon sokat elutasítottak, hiszen a rendeletben nincsen egyértelmű utasítás arra vonatkozóan, hogy mi is egy regionális katasztrófa. Ezért kértük a jelentésben, hogy egyértelműen határozzuk meg konkrét paraméterekkel és mutatókkal, hogy mikor tudunk segíteni egy régión, és mikor mondhatjuk azt, hogy egy adott régióban regionális katasztrófa volt. Komoly asszály esetén ezek inkább lassú jellegű katasztrófák. Kértük, hogy legyen egy konkrét kiigazítás, hiszen ilyen keretekben nem lehet a rendelet által kiírt határidőket betartani, tehát a 10 hetes határidőt attól kezdve, hogy az első kár megjelent. Úgyhogy ebben az esetben alkalmazkodnunk kell az eljárásunkban az asszályhoz, amely igen lassan áll be az alap javításával kapcsolatban javaslatokkal éltünk, és anélkül, hogy a pénzügyi borítékhoz vagy kerethez hozzányúlnánk, a költségvetés tehát megmarad, és azt kérjük, hogy csökkentsük az időszakot azért, hogy a kifizetést meg lehessen könnyíteni, csökkenteni kell a bürokráciát, egyszerűsíteni kell az eljárásokat, az administratív aspektusokat, és figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokat. Hiszen a korábbi rendeletben volt egy nagyon hosszadalmas folyamat arra vonatkozóan, hogy a, a döntéshozatal és a végrehajtás között milyen hosszú volt az időszak. Tehát tervbe vettük azt is, hogy előrehozzuk a kifizetéseket. Ez nagyon fontos abban, hogy fel lehessen gyorsítani a támogatás kifizetésének a folyamatát az érintett országokba, hiszen pénzügyi válság idején komoly összegeknél jó lenne, hogyha előre is ki lehetne fizetni ezt az összeget. Ez nagyon fontos. De, mint már mondtam, tisztázni kell a regionális katasztrófa fogalmát, és utána ez a kaszkád effektus például szomszédos országokban is éreztetheti a hatását, a szomszédos országokban technológiai katasztrófákról is beszélhetünk, vagy szomszédos országokat érintő katasztrófákról, tehát fontos, hogy ezt a kaszkád hatást is figyelembe vegye a szolidaritási alap. A bizottság azért, hogy egyértelmű mutatókat határozhasson meg, az N plusz 2 25 százalékáról beszél, egyetért egyetértettünk abban, hogy egyértelmű kritériumokra van szükség, de azt gondolom, hogy ez egy elég komoly százalékos arány, hiszen még akkor is, hogyha egyértelműbbek a kritériumok azzal kapcsolatban, hogy valaki jogosult-e az alapra, vagy sem, az, hogy egy régió ilyen vagy olyan százalékot érjen el, ez nem feltétlenül reális elvárás, ezen módosítani kellene. És ami a konkrét intézkedéseket illeti, az asszályra vonatkozóan van erre szükség. Mint már mondtam, határidőket fogunk a módosítókra meghatározni, a módosítók benyújtására meghatározni, és a többi frakcióval fogok beszélni, hogy hogyan lehet még kibővíteni a szöveget. Jó lenne, hogyha ezt le tudnánk zárni, hiszen gazdasági válság idején a tanácsnál húzakodnak ezzel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetne egyszerűsíteni és tisztázni ezt a problémát, és ami az előleges kifizetést illeti, ez nagyon fontos egy alappal kapcsolatban, amely rendkívül fontos volt és jól működött eddig. Valóban az alap tényleg fontos. Érdekes volt az áttekintés, köszönöm. Konstanza Krill kért szót. Csak lesz-e vita most erről, vagy egy másik napra halasztjuk ezt? Megnyílt a... Tehát megnyitjuk a határidőt. Jó, akkor Konstance. Köszönöm szépen, elnök úr elnézést kérek, Stavrak Akikus úr elnézést kérő a szolidaritási alapnál árnyék előtt, és arra kért, hogy mondjam el a válaszait. Először is ő köszönetet mond a jó tervezetért, amit előterjesztettek. Az EU szolidaritási alap az egyik legsikeresebb eszköze a szolidaritásnak az Európai Unión belül ennek az alapnak a többletértéke vitathatatlan, és a tagállamok többsége ez jelent, számára ez jelentős elényt jelent. Mindenek előtt, hogyha katasztrófák történnek, utána ezek kezelése könnyebb. Éppen ezért olyan esetekben lehet ezt felhasználni, amikor regionális hatású katasztrófák <laughs> történtek miközben elismerjük az egységes katasztrófa fogalom meghatározás nehézségeit, azért szükségessé válik, hogy tisztázzuk, hogy milyen katasztrófák esetén érhető el ez a fajta segítségnyújtás. Éppen ezért megfelelő alkalmazásokra van szükség, és tisztázni kell, hogy mikor nem elérhető ez. Támogatom az előadónak azt a véleményét, hogy hogy vizsgálni, meg kell vizsgálni, mikor állnak fel rendkívüli körülmények, még akkor is, hogyha adott esetben egy katasztrofa nem éri el a küszöböt. Az elmúlt években a te- természeti katasztrófák áldozatainak igyekeztünk segíteni. Sajnos az eh, eszköz felszabadításának, a pénz felszabadításának a, a gyorsasága nem volt megfelelő, és nem kellő időben érkezett meg a támogatás gyakran. Éppen ezért a hatékonyságot és a rugalmasságot kell vizsgálnunk, ezt erősíteni kell, és az eljárásokat is karcsosítani kell. Ez mindenképpen fontos, amikor segítséget nyitunk. Ne felejtsük el, hogy a mobilizálás eh, gyorsasága egy ilyen szolidaritási alapnál nagyon fontos, hiszen ez határozza meg a hatékonyságot. Egyébként a számvevőszék is bírálta ezt. Úgy gondolom, hogy a nagyon jó javaslatokat készített az előadó, amikor a rugalmaság erősítéséről beszél. Ez segíthet a megoldások megtalálásában, és képessé tehet, hogy gyorsan megoldásokat találjunk. Végül pedig szeretném elmondani, hogy egyetértek az Európai Bizottság javaslatával, miszerint eh, az alapot tartsuk a több éves pénzügyi kereten kívül, hiszen így jobban tudunk reagálni a váratlan helyzetekre. Köszönöm szépen! Well done, Constanza. Jó volt, Konstanza. Van-e kiegészítés az előadótól? Feragut, képviselőasszony. Nem, köszönöm. Csak köszönetet szeretnék mondani Konstancénak, és várom a módosítókat, hogy dolgozni tudjunk ezen. Az Európai Bizottság kívánna -e hozzászólni? Köszönöm szépen. Nem kíván. akkor pedig a módosítók határidét teszem közzé ennél a jelentésnél, ez október 17-e. A következő három jelentés, amit ma már nem vitatok meg, de a módosítók határidejét közöljük. Rüle asszony jelentése, ott a november 27-e és itt van még Manka jelentés, szintén november 27-e, Bovinska asszony esetében pedig november 26-a idén. Ezzel az ülést be is rakeztem. Még egy rövid megjegyzés, azon keveseknek, akik maradtak, holnap a nemzeti parlamentekkel van együttes ülésünk. Köszönöm szépen, ezzel lezárom az